colleagues, I would like to start the meeting. Kedves kollégák, szeretném megkezdeni az ülést. I would like to welcome Szeretettel üdvözlök mindenkit, akinek sikerült eljutni Brüsszelbe ma délelőtt. Szokás szerint az interneten is követhető ez az ülés, akik nincsenek itt, azok nem fognak szerepelni a tévében. Szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy a zöldek, de támogatták őket a szocialisták és a néppárt is, azt kérték, hogy a napi rendet változtassuk meg, és a szavazás a ma délelőtt helyett a ma délutáni ülésünkre kerüljön át, mert addigra több kollégánk eljut Brüsszelbe. Ha támogatják ezt és nem bánják, akkor szeretném elmondani, hogy a szavazás délután 4 óra 30-kor azaz a közös meghallgatás, ítrével tartott meghallgatás után fog sorra kerülni. És 10 óra 20-kor ma a szavazás helyett a vitát folytatjuk az általános rendeletről, a 12-es napi rendi pontról. Hogyha senki nem ellenzi ezt a változást a napirenden, akkor így megváltoztatjuk. Most pedig szeretnék tovább lépni a második pontra az elnök közleményére. Nincs egyelőre közlemény, úgyhogy még tovább léphetünk a harmadik napi rendi pontunkra. Jan Olbricht jelentéséről van szó. Az ő jelentés tervezetét fogjuk megvizsgálni az Európai Regionális Fejlesztési Alapról. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy május 8-i szakbizottsági ülésünkön megállapodtunk, hogy a módosítók benyújtási határideje május 31-e este 6 óra. Arról is tájékoztatnám önöket, amit lehet, hogy tudnak, amúgy is, hogy a jelentés minden nyelvre való lefordítása május 24-e óta rendelkezésükre áll. Ján, tiéd a szó, 9 óra 45-ig tudunk ezzel a jelentéssel foglalkozni. Jó, hát akkor angolul fogok beszélni, mert uh, eredetileg a szöveget is angolul írtuk meg. Tudom, hogy ez uh, elkészültek már a fordítások, és éppen most osztjuk ki őket, úgyhogy minden kolléga, aki szeretne módosítót benyújtani, már a lefordított szöveg alapján teheti ezt. Hadd írjam le röviden a javaslattervezetemet. Néhány módosító indítványt javasoltam az Európai Bizottság javaslatához. Először is fontos, hogy az ERDF rendelet, RFA, a Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet, az úgynevezett általános rendelet körébe tartozik. Tehát a fő elemek azok az általános rendeletben szerepelnek, és a regionális fejlesztési alapról szóló részeket tartalmazza csak ez a rendelet. Először is vannak tematikus célkitűzések, aztán a tematikus koncentráció, ez persze az alap, A programozásról szól ez, az általános részben szerepelnek a partnerségi szerződések, és ennek is vannak természetesen erre az alapra vonatkozó következményei. A pénzügyi instrumentumok is az általános rendeletben szerepelnek. Tehát ebben a programozási időszakban óvatosnak kellene lennünk, és az összes rendeletet egyszerre kell elemeznünk, hogy lássuk, hogy kiegészítik egymást, és nincs -e közöttük ellentmondás a különböző alapok tekintetében. A regionális fejlesztési alap szempontjából nagyon fontos a CSF alapok kérdése is. Tehát a KSK alapok kérdése is ide tartozik. És az utolsó elem, ami az általános rendeletben szerepel, az az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Szociális Alap kapcsolatát rendezi. A regionális fejlesztési alap tekintetében még egy dolog van, ami az általános rendeletben szerepel, az ITI, de ennek van kihatása a regionális fejlesztési alapra is. Az ERFA feladatai tartalmazzák azt is, hogy a demográfiai kihívásokra reagálnia kell. A jelentésemben szerepel ez az elem. Ami a harmadik cikket illeti, a hatályt a támogatás szempontjából. Itt vannak olyan elemek, amelyek fontosak és nagyon ellentmondásosak. A preambulum bekezdésekre most nem koncentrálnék, de ahogy bizonyára látják, több módosítást nyújtottam be ezekhez is. A tájékoztatásról, a kommunikációs technológiáról, a Horizon 2020-asról való kapcsolatairól, stb. Hiszen ezeknek is vannak következményei a rendelet következő részeire. Ahogy a kettes cikkben javaslom, azt javaslom, hogy a demográfiai kihívásokkal küzdő régiókat be kell ide emelni. Mert az ERFA feladatai szempontjából ez egy nagyon fontos kihívás. Aztán a támogatásra való lehetőség. Ez egy nagyon ellentmondásos elem, mert mi szeretnénk az ERFA hatáját kiterjeszteni. Azonban ez a tematikus koncentráció felhigításának is tekinthető, úgyhogy ha valamit kiterjesztünk, akkor az ugyanakkor fel is higíthatjuk, de nekem nem ez a célom. Én nem felhigítani szeretném, hanem megtartani a tematikus koncentrációt, de ugyanakkor több rugalmasságot adni és a végső kedvezményezetteknek, illetve először a tagállamoknak, aztán nekik megadnám a lehetőséget, hogy a valódi célokat, amit el akarnak érni, ezt ők határozzák meg. Konkrétan mit is javasolok? Azt, hogy a produktív beruházások elemét szélesítsük ki. Ezt a bizottság csak a KKV-k számára teszi lehetővé. Én szeretném azonban kiterjeszteni, és azt mondani, hogy különösen a KKV-k részére, de nem zárnám ki a nagy vállalkozásokat sem. Miért? Azért, mert a javaslatom az, hogy ezekre a szereplőkre összpontosítsunk, hiszen ők tudnak új munkahelyeket létrehozni. Számomra az új munkahelyek sokkal fontosabbak, mint az, hogy ki tudja őket létrehozni. ha nagy vállalkozások tudnak új munkahelyeket teremteni az európai alapok segítségével, akkor tegyék meg. Tehát itt inkább a célról van szó, nem az intézményekről, vagy a résztvevőkről, vagy a szereplőkről. Hogyha a nagy vállalkozások készek arra, hogy új munkahelyeket teremtsenek, akkor ezt tegyük nekik lehetővé. De persze itt különösen a KKV-kra gondolunk. Aztán a következő elem, ami elég jelentmondásos, itt az infrastruktúra, a kultúra, a sport és turizmus kiegészítését tartalmazza. Miért? Azért, mert egy oldalról ott van a, a társadalmi, szociális, oktatás és egészségügyi terület. Hogyha a szociálisat széles körben értelmezzük, akkor abba beletartozik a kultúra, az egészségügy, a közlekedés, minden. De hogyha a bizottság javaslatában a szociális plusz egészségügyi plusz oktatási szerepel, az azt jelenti, hogy ők a szociálist máshogy értelmezik, ők ezt a mondjuk a szociális szolgáltatásokra értik. És hogyha ők ezt ilyen szűken értelmezik, akkor más infrastruktúrákat is fel szeretnénk itt sorolni, ahol innovatívabb gondolkodásra van szükség, például a kultúra, sport és a turizmus. Hadd emlékeztessem önöket, hogy a turizmus rendkívül fontos eleme a gazdaságnak. A néppárban nemrég volt egy ülésünk, amelyben gazdasági szempontból vizsgáltuk a turizmus nem nyaralási szempontból. Ezért tettem be tehát a kultúra, sport és turizmus kifejezéseket. Aztán a hármas cikkben javaslok egy szintén új elemet, mégpedig az ERFA pénzügyi eszközeit, ami szintén az általános rendeletben tart, vagy szerepel, de én ide is szeretném beemelni. Vannak olyan területek, amik csak a regionális hatóságok szempontjából fontosak. Itt most hadd hangsúlyozzam azt, hogy a résztvevők a szempontjából vizsgáljuk a dolgot, nem a népesség szempontjából. A helyi és regionális hatóságok, szereplők, azok, akikre itt gondolok. És az infrastruktúrák felemlegetése is itt ellentmondásos, mert egy fejlettebb régió jobban bele tud ruházni az IKT, környezetvédelem, infrastruktúra, közlekedés, stb. területébe. Itt túlságosan sokat emlegetjük a szereplőket, és nem, akarjuk, nem akarom azt elérni, hogy a fejlettebb régiók az infrastruktúrában ne ruházhassanak be. Válságot élünk át, és az IKT környezet és közlekedésbe való beruházás nem a tematikus koncentráció ellenébe megy. Ha szükséges a tematikus koncentráció szempontjából, hogy infrastruktúrát építsenek, akkor lehessen erre lehetőségük mondjuk nem feltétlenül IKT alapinfrastruktúrára, de infrastruktúrára, mint olyanra. Aztán a tematikus koncentráció. A tematikus koncentráció az különböző módszereket rejt arra, hogy több rugalmasságot teremtsünk. Én három elemet soroklok fel. Egy, a 80 ról 70-re, 50-ről 40-re, csak változtassuk a számokat a három tematikus célkitűzés esetében, és legyen egy negyedik is, az IKT. Ez is több rugalmasságot jelentene. Emlékeztetnék önöket arra is, hogy négy prioritás szerepel például a területi együttműködésben is, úgyhogy itt ez eddig nem jelentkezett. És van még egy elem. A szükséges minimum szint az energiahatékonyság tekintetében. Itt azt javaslom, hogy itt is csökkentsük az elérendő számokat. És még egy elemet elfelejtettem, ami nagyon fontos a hármas cikkben, ez pedig a dohány. Egész eddig senki nem tudta nekem elmagyarázni, hogy egy általános európai politika az az, hogy a dohány ellen fellépünk, és ezzel egyetértünk. Egyetértek. Ez miért az EFA-ban szerepel? Semmi problémám nincs a dohányzás elleni fellépésben, de nem értem, hogy miért a regionális fejlesztési alapba kerül be. Itt nem a dohányról van szó, nem a dohány elleni küzdelmet ellenzem, ellenzem hanem az, hogy pont ide került ez be. A beruházási prioritások. A tanács javaslatából is azt olvasom ki, hogy megtartjuk ugyanazokat a rubrikákat, de kiterjesztjük a tartalmat. Ez érdekes. Hivatalosan nagyon koncentrált a dolog, nem hivatalosan azonban sokkal rugalmasabb. Mindenki beletesz még valamit a beruházási prioritások kis rubrikájába, én is. Ez tehát az elsődleges javaslatom, és nem szeretném, hogy a tematikus koncentráció a világosságából veszítsen, de szerintem ki kéne egészíteni. Az EU 2020-as stratégiával is kell, hogy legyenek kapcsolatok. Aztán a kultúra és a kreatív iparágak. Számomra ez közvetlenül kapcsolódik az innovációhoz. Aztán vannak olyan kultúrális vállalkozási elemek is, amiket javaslok. Minden vállalkozásra szeretném kiterjeszteni, ahogy már mondtam, nem a méretüktől függően. Aztán a városi mobilitás és az alacsony széndiokszid kibocsátású közlekedés a hetes fejezet tartozik. Hasonlóképp most, mint a munkahelyek esetében most akkor vagy az érdekel minket, hogy alacsony szénkibocsátású ö, gazdaságot érjünk el, vagy az érdekel minket, hogy ez melyik biztoshoz tartozik. Szerintem a cél a fontos, úgyhogy itt a tematikus koncentrációba kerüljön be szépen ez is, ezért javasoltam ezt. Az elektromosság, földgáz, ezek tárolására vonatkozó infrastruktúra, illetve a városi környezet javítása, a vízi közlekedés és a vasúti közlekedés. Ezek is olyan elemek, amelyeket szerintem hozzá kell tenni. Az én szemszögemből ez a valódi tartalmát a beruházási prioritásnak nem változtatja meg. Annyi vita után azt javaslom, hogy töröljük a mutatókat a mellékletből. Ezek ugyanis output mutatók, ezek meghatározzák azt, hogy hogyan gyűjtjük az adatokat, és ezt egy delegált jogi aktusban kéne lefektetni, nem egy rendeletben. Támogatom azt a gondolatot, hogy 5%-ot abból az alapból elkülönítsünk a nemzeti allokációkra, de ezt a partnerségi szerződésben kellene meghatározni, hogy hogyan költjük urbánus célokra. Kellene, hogy legyenek lehetőségek arra, hogy a kritériumokat meghatározzuk, és kísérleti programokat határozzunk meg egyes országok számára, hogy a városok és a városok környező területei között a megfelelő kapcsolatok létrejöjjenek. Általában a városoknak megvan a pénze, de a, hat, a hálózat nagyon fontos, hogyan használjuk fel az európai pénzeket, hogy bekössük a városi városok környező területeit a városok érrendszerébe, ha mondhatom így. Néhány tagállamnak még nálam is határozott a álláspontja van e tekintetben, ezért javasoltam azt, hogy az IT-t használhassuk e célra, de ez nem az egyetlen módszer. Különböző szintjei lehetnek a delegálásnak, Például 7 évre odaadtuk a városoknak ezt a pénzt, de ezzel kapcsolatban nekem határozott álláspontom van. Szerintem a feladatok delegálásának a szintjét nagyon pontosan meg kell határozni. A városi funkcionális területek és ezek támogatása esetében. A legtávolabb eső régiók esetében én nem módosítottam jelentősen, és most összefoglalva az általános megközelítésem az, hogy a tematikus koncentráció maradjon meg, ám de legyen rugalmasabb a tagállamok számára és a kedvezményezettek számára, hogy ők definiálják a tartalmat. Tehát tar tartsuk meg a koncentrációt, de ne kössünk le mindent konkrétan. Mert akkor nagyon kevés lehetőségük marad majd a tagállamoknak, a régióknak, és könnyen változtatható, rugalmas rendszerre van szükségünk, különösen válság esetén. Az átprogramozás is, ami egyelőre az RF-ban nem szerepel, de egy olyan mechanizmusra itt is szükségünk lenne, ami a változtatások alapján való átprogramozásra gyors lehetőséget ad. Köszönöm. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, Jan. Kedves kollégák, nagyon szoros a mai napi rendünk. Éppen ezért Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be azt a szabályt, miszerint a vita elején jelezzük, hogy ki szeretne hozzászólni. Úgyhogy most kérdezem, hogy ilyen jelentéséhez ki szeretne hozzászólni, és akkor utána eldöntöm, hogy mennyi idő jut az egyes hozzászólókra. Három árnyék jelentéstevő van itt, Olcsi Klasszák nincsen, a többiek igen. Tehát ki kíván még hozzászólni? Kornélia lesz akkor a negyedik. Akkor lezárom a hozzászólók listáját. Jó, még Péter Simont felvettük. Még valaki? Rendben van, akkor lezárom a listát, és mindjárt kiszámolom, hogy akkor hány perc jut valakire. Kérem az árnyék raportőröket, hogy általános megjegyzéseket most nem mondjanak, hanem tényleg csak a módosítók szempontjából fontos dolgokra koncentráljanak. Kerstin Westphal az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon szoros a rend, de ez az első eszmecsere, ahol már volt valami írásos anyag, és már megvolt az árnyék jelentéstevők első ülése is, tehát kell azért, hogy legyen időnk arra, hogy néhány dolgot megvitassunk. De azért viszonylag rövid leszek. Ugyanis újra és újra utaltam arra a döntő elemre, ami az SZSD frakció számára tényleg a leglényegesebb, nagyon örülök annak, hogy a raportőr néhány vagy több kérdésben is viszonylag szorosan összefüggő témákat jól összekapcsolt. Az egyik ilyen az infrastruktúra támogatása, ahol mi mindig mondtuk, továbbra is lehetővé kell tenni azt, hogy a gazdagabb régiókban is legyen erre lehetőség. Ez számunkra egy kulcselem. elem. Azután, eh, aminek szintén örülünk, az a nagy vállalkozásoknak adható támogatás, hiszen itt eh, valóban túl szorosak a kondíciók, eh, nem szabad, hogy egy általános tilalom legyen, hiszen mindegy, független attól, hogy mennyire nagy egy vállalat, lehetővé kell tenni a támogatást, hiszen a verseny hátrányokat sok helyen meg akarjuk szüntetni a tematikai koncentráció kapcsán is sok helyen nagyon közeliek az álláspontok. Szerintünk a 80% meghatározása a tematikus célokhoz túl egyoldalú és nem elég rugalmas. A tematikus célkitűzések kapcsán, ezt is újra és újra már el kell, hogy mondanom, ezzel még dolgoznunk kell, hiszen itt utólagos igazításokra van szükség. A kulcsszavak továbbra is, ugye demográfiai változás, hát ez nagyon szép, ezt újra és újra halljuk, ezt mindig le kell írni, turizmus és a kultúra ugyanilyenek és örömmel ismétlem meg, hogy bármennyire is fontos a koncentrálás három fő célra, azért ne feledkezzünk meg az ERFA általános céljától, amit a tizedik cikk is rögzít az, hogy a negyedik, négyes számú célkitűzést, illetve a közösségi közlekedést és tematikai prioritásnak tekintsük, ezt jónak tartom, és ez tényleg egy nagyon eh, vonzó célkitűzés. Eh, tehát eh, ami a Városfejlesztési Fórumot illeti, ott is közeliek az álláspontunk, a fenntartható városfejlesztés lehetővé tétele és a városok fejlesztése, ez szintén szerintünk is fontos célkitűzés. A javaslattal kapcsolatban az az, hogy az ERFA eszközeiből támogassunk olajvezetékeket, hát ezt nagyon szkeptikusan ítélem meg, ezt igazából nem tudjuk támogatni a témákra való koncentráció szempontjából nagyon jónak tartanánk, hogyha ugye van egyszer a három célkitűzés, amit rögzítettünk, de jó lenne, hogyha a régiók szabadon választhatnának még egy negyedik célkitűzést, ezzel tudnánk biztosítani igazán rugalmasságot. Összességében szerintem jó úton vagyunk, és egy nagyon jó rendelet van születőben. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Karima Deri következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönettel tartozom Olbricht úrnak az elvégzett munkáért, illetve azért, hogy együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel. Üdvözlöm az erőfeszítéseit, különösen a kulturális dimenzió bevezetését illetően, illetve a beruházási prioritásokat illetően valamint a fenntartató városi fejlesztés irányvonalát is kialakította egy platformon. Azt gondolom, hogy az a környezetvédelem területén vannak még hiányosságok, illetve az éghajlatcsomag területén is, és ez benne van az Európa 2020-as stratégiában. Ott van a kibocsátással kapcsolatos irányelv, és azt hiszem, hogy az európai célkitűzés ugye az, hogy 20%-kal csökkentsük a, az energiafogyasztást 2020-ig, a energia hatékonyság javítása, illetve a fenntartható energiaforrások használata. A 9-es cikk egy kicsit homályos számomra, hiszen a tematikus meghatározások, százalékok a legfedettebb régiók esetében nem teljesen pontosak, tehát azt gondolom, Obrift úr, hogy nem kellene ebbe az irányba haladni, hiszen a helyi munkahelyeket kell megőrizni, és ebbe az irányba kell haladni, méghozzá következetesen. Nagyon furcsálom azt, hogy a strukturális alapokhoz való jogosultságot a nagy vállalatok esetében könnyítjük, szerintem a KKV-knak, illetve a mikrovállalkozásoknak kellene segítséget nyújtani. Eddig nagyon keveset profitáltak a strukturális alapokból, és a nagyvállalatoknak pedig megvannak a saját forrásaik arra, hogy fejlesztenek, fejlődjenek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a strukturális alap, alapokat a KKV-knak, illetve a mikrovállalkozásoknak tartsuk fönt, és így munkahelyeket teremthetünk, illetve a fenntartható fejlődés irányába léphetünk el. Egy, egy egyértelmű ele, elemet követünk, elvet, ez pedig a kisvállalkozási vállalkozási csomag, Ebbe az irányba kell tehát haladni. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak ezt az irányt kell követnie, illetve támogatnia. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Minden hozzászóló uh, két uh, percet kap. Cornélia, akkor először te. Köszönöm. Először is van néhány dolog, amiben egyetértünk, ez teljesen világos. Árnyék előadóként úgy döntöttünk, hogy az infrastruktúrát vonjuk be a támogathatósági körbe, tehát ne zárjuk ki nagyvállalatok esetében sem. Meg kell nézni mindig az adott tagállamot, régiót, és úgy dönteni, hogy mit támogassunk. Kultúra, sport, turizmus, nagyon fontos, nagyon jó, helyesnek tartjuk. Azután közösségi közlekedés, itt is teljesen egyértelmű, ezt is támogatjuk. Energiahatékonyság is ben kell, hogy maradjon és ezt még konkrétan meg kell néznünk az egyes elemeket. Hol vannak a különbségek? Nos, a tematikus célkitűzéseknél. Önök tudják eh, talán, hogy én határozottan ellenzem ezt a sok százalékot, amit eh, újra és újra eh, rögzítünk a szövegben. Szerintem, hogyha vannak tematikus célkitűzések, akkor ez elég. Ennyi. Nem kell indokolni azt, hogy valamelyik tematikus célkitűzés miért kellene, hogy a híres Európa 2020 stratégia alá tartozzon, inkább mint egy másik tematikus cél. Tehát itt szerintem itt általában is nyitá, nyitottnak kell lennünk, és akkor valóban egy nagyon észszerű lépést teszünk előre. Városfejlesztés, az itt alkalmazott megközelítést mi is tudjuk támogatni, azt hiszem erről már elég sokat beszéltünk az elmúlt üléseken is hát azután olajvezetékek és dohány, na bocsánat, itt, itt nem értünk egyet, tehát ilyen az élet. Azt hiszem, hogy nagyon sok dologkal meg tudunk barátkozni. A módosító indítványokat még majd benyújtjuk, és ez sok örömet fog okozni mindenkinek. Köszönöm szépen, akkor kettő percben Péter Simon. Köszönöm szépen, és köszönet illeti a jelentéstevőt is. Nagyon érdekes jóanyagot készített, ami jó vita alap lesz. Két pontot szeretnék kiemelni. Határozottan üdvözlöm hogy a funkcionális eh, városi térség eh, fogalom ilyen kiemelten szerepel, hiszen a fenntartható városfejlesztés nem áll meg a város határain. Eh, nagyon sok több városra és agglomerációra is kiterjedhet ez a fogalom. Sőt, én még egy lépéssel tovább mennék. Itt többféle regionális fejlesztési modelleket szeretnénk figyelembe venni, és több rugalmasságot szeretnénk az új eszköz kapcsán megengedni. És akkor, ha ez így van, akkor elgondolkozhatnánk azon, hogy a funkcionális városi térségeket kibővítsük-e más térségekkel. Tehát gondolhatok például összefüggő idegenforgalmi térségekre, amelyek nem csak városi jellemzői vannak, de olyan funkcionális jelentőség van, mint más kontextusban a városoknak. Tehát így ezt a bővítést bevinném a rendeletbe, és módosító indítványokat fogok ezzel kapcsolatban benyújtani. Örülnék, hogyha a vitában vita során ebben egyet tudnánk érteni. Talán még egy gondolat az 5 kal kapcsolatban az integrált területi beruházások összefüggésében. Itt nem szabadna ezt a nemzetállamok szintjén meghatározni, hanem az operatív programok szintjén kellene ezt rögzíteni. És nagyon is el kellene gondolkoznunk, hogy esetleg városok, régiók, amelyek rendelkeznek a megfelelő struktúrákkal, és akarják ezt, vajon nem lenne jobb, hogyha saját maguk kapnák meg ezeknek az egységeknek az irányítását. Itt, eh, ahogyan korábban az Urbán 2 esetében is valami ilyen, ilyesmi volt a konstrukció, és eh, szerintem ez is további vitára érdemes, erről még jó lenne beszélnünk. Köszönöm szépen, Jens Nielsen, kettő percben. Tényleg nagyon rövid leszek. Eh, támogatom két pontban is az előadót Svédország északi gyére lakott területein szerzett tapasztalataim alapján mondom ezt a kultúra, sport, idegenforgalom nagyon fontos több régió számára. Ez tulajdonképpen az új munkahelyek teremtésének a legfontosabb forrás. Ezt nagyon határozottan támogatom tehát. Másik dolog, infrastruktúra. Hát erről már lehet sokat vitatkozni, hiszen itt nagyon sok pénzről van szó, de definíció szerint az északi régiók nagyon-nagyon gyéren lakottak. Tehát az infrastruktúra létesítése ott egy stratégiai kérdés. Például, hogy szélesávú internetet vigyünk el minden távoli területre is. Nagyon fontos, hogy az ilyen típusú infrastruktúra beruházás támogatható legyen és hát itt stratégiai munkára van szükség, ugyanúgy, mint a turizmussal kapcsolatban is. Köszönöm. Köszönöm, Nikolas Martin. A bizottság képviseletében talán ő kapjon három percet. Köszönöm, elnök asszony. Hogy kezdem azzal, hogy a jelentés javaslatban több elem ugyanolyan irányba megy, mint a bizottság gondolkodása, a várossal összefüggő kérdések e, ilyenek. Szerintünk is szükség van arra, hogy néhány dolgot pontosítsunk, a lehetőségeket kiterjesszük. E, mi csak városi e, térségekről beszélnénk, és nem funkcionális városi térségekről ez a preferenciánk, hiszen a beruházásokat a fenntartható városfejlesztésekbe szeretnénk eszközölni. A bizottság javaslatával kapcsolatosban hol vannak a problémák? Először is ilyen a hatály kiterjesztése azt, hogy kiny- megnyissuk a hatályt korlátok nélkül nagy vállalatok eh, számára, ez nincs összhangban azokkal a tényekkel, amelyek a bizottság eh, szerint eh, azt jelzik, hogy elsősorban a KKV-k használhatnak olyan ezeket az EU alapokat. Éppen például a kutatás és fejlesztés területén lehetne esetleg nagyvállalatoknak is támogatni, de azt, hogy teljesen megnyissuk minden korlát nélkül nagyvállalatok számára a támogatást, ezt nem támasztja alá semmi, hogy helyes lenne. Azután a fejlettebb régiók általában a tapasztalatok alapján rendelkeznek már az alapinfrastruktúrával. A mi javaslatunk is, tehát megengednek kisebb infrastruktúrális beruházásokat, szerintünk ezt az egyensúlyt kellene csak megtartani. Ami a dohány kérdését illeti, mi is határozottan kizártuk, mert így lehet egyszerűen biztosítani azt, hogy a dohányiparban ne lehessen semmilyen beruházást támogatni, és ez az a harmonizált megközelítés, amit az EU a politikában érvényesíteni akar a kultúra, sport és turizmus konkrét megjelölése a bizottság vélemény szerint nem szükséges. Ezek benne vannak egyébként is a 3.1d pontban, a javaslatunkban, ez szerintünk ez nem jó üzenet, az, hogyha ezt konkrétan nevesítjük ezeket az elemeket a, a javaslatban. Ezek olyan területek, amelyeknek területi szempontból lehet jelentőségük, de nem ezekre akarunk koncentrálni, és nem ez a terület, nem ezek azok a területek, ahol az EU a versenyképességét növelni tudja. Azután az ETS kérdéséről a bizottság azt gondolja, hogy nem kellene beruháznunk úgy, ami az ITS e rendszereket gyengíthetné. Még két apróság. A tematikus célkitűzésekre való koncentrálás révén már háromszor is, is felhigítjuk a célokat. Itt a több tematikus célkitűzést, ha beviszünk a célokba, akkor annyira fel higítjuk az egészet, hogy ez már egy nagyon lájtos koncentráció lesz csak, pedig szerintünk a koncentráció, a koncentráltság az az a mechanizmus, amivel tényleg hatékonyá tehetjük az EU eszközök felhasználását. Ne felejtsük el, a beruházások prioritásai olyan célkitűzések, amelyek a tematikus célkitűzéseket bontják le olyan beruházási területeké, amelyekkel konkrét célokat tudunk elérni. Tehát ezeket pontosítani kell, de nem szabad szabad úgy kibővíteni, hogy emiatt már elveszítjük azt, szem előtt éveszjük azt, amire tényleg koncentrálunk. So disagree. Köszönöm szépen. Két-három percet adok a jelentéstevőnek, hogyha el kívánja mondani a véleményét arról, hogy mi az, amivel nem ért egyet. A szociális tudományok területén a strukturális filozófia azt jelenti, hogy a mély struktúrában egyetértünk. Ez pedig itt is megállja a helyét. A felületi kérdésekben vannak eltérések, de azt hiszem, hogy nyit vár az ajtó a megállapodás felé. Először is köszönettel tartozom a konstruktív megjegyzésekért, a vita résztvevőinek, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan is állunk például a bizottsággal, hiszen az első reakciók a kollégáktól azt mutatták, hogy a kultúrát, az idegenforgalmat a gazdaság részeként, a beruházások eh, részeként kezelhetjük, nem pedig az élet színvonal, az élet eh, minőség megváltoztatójaként. Tehát az RTF kapcsán azt mondhatom, hogy a tárgyalások elején járunk, tárgyalni fogunk majd a tagállamokkal, ez már részben megtörtént, és ami nagyon meglepett, az az, hogy a kohézió ellenes tagállamok hagyományos értelemben támogatják a javaslatomat, ez pedig elég meglepetés számomra. Érdekes gondolatok merültek föl. Tisztelt elnök asszony, két megjegyzéssel élnék, általános megjegyzéssel, hogyha megengedi. Az általános hozzáállás a jelentésem kapcsán az az, hogy nem Brüsszelben kell eldönteni a részleteket, hanem a nagy célkitűzéseket kell meghatározni, és aztán a tagállamoktól kell azt kérni, hogy határozzák meg a részleteket, hogy pontosan hogyan akarják ezt megvalósítani, nekik kell kialakítani azt, hogy milyen úton jutnak el az általunk meghatározott célkitűzésekhez. Nem szabad mindent részletekben meghatározni, kikövezni, hiszen így a rugalmasság bizony korlátok közé szorulna. A tematikus célkitűzésekben tehát nagyobb rugalmasságot javasoltam, ezt a, az igazgató felvizezésként, higításként értékelte. Ez nem a szó szinten okoz problémát, hanem filozófia szintjén. Legyünk szigorúak, kössünk feltételeket, határozunk meg feltételeket és ellenőrzési mechanizmusokat, de ez nem jelenti azt, hogy mindent meg kell határozni rögtön az elején, hagyjuk a tagállamokra azt, hogy hogyan akarják elérni a célkitűzéseket. A kérdések tehát a következő, szeretnénk-e több munkahelyet, ha igen, ki tud munkahelyet teremteni. Az egyik tagállamban a KKV-k, a másik tagállamban pedig egy vállalkozás, amely több ezer munkahelyet teremthet. És nem a KKV-k. A KKV-k valóban a hajót jelentik, és ezt értem, azonban itt a növekedésre és a munkahelyteremtésre kell összpontosítanunk, és ezt nagyon fontosnak tartom. Azt hiszem tehát, hogy a zöldekkel megállapodásra jutunk majd, de igazából a módszertan tekintetében vannak eltérések, nem pedig az alapelvekben. Aztán természetesen fogunk még beszélni a kibocsátási rendszerről, az ETS-ről, mit is jelentenek a részletek. Most nem szeretnék a dohány kérdésébe belebonyolódni, nem igazán értem, hogy ez miért van benne az RDF-ben, hiszen ez a kaphoz tartozik, és az általános politika, európai politika részeként kezelendő. Nem szabad, hogy az RDF-ben ruházzunk be ebbe a területbe. Miért kell ennek, miért legyen ez itt? tehát. Azt gondolom, hogy így a kiinduló pont elég jó, hiszen hogyha teljes lenne a megállapodás már rögtön a tárgyalás sorozat elején, akkor miről beszélünk? Most pedig azt hiszem, hogy elég jó a kiinduló pont lehet, hogy a különböző elemek értelmezését tisztázni kell, és akkor bizonyára megállapodásra jutunk majd a bizottsággal is. Ugyanez a helyzet az infrastruktúra területén, hogyha a fejlettebb területeken az infrastruktúra egy része teljes mértékben innovatív lehet, de nem az egész. Viszont egy konkrét területen lehet, hogy az infrastruktúra egy része innovatív, új elemeket hozhat létre. Miért ne engedjük meg a tagállamoknak, illetve a helyhatóságoknak azt, hogy döntést hozzanak ezen a területen? Ne zárjuk be az ajtót rögtön az elején. Tehát az általános filozófia a nyitottság, a nagyobb rugalmasság, illetve ezután a célok megvalósításán értelmében, illetve ennek tekintetében szigorúságot követelünk. Elnök, köszönöm szépen. És ezzel szeretném lezárni ezt a vitát, az RDF-ről szóló vitát. Gondolom, hogy majd az általános szabályozásokkal kapcsolatos vitában még ismét kinyílik majd a vita. Joachim Celer nincs itt, ezért a két jelentéstevőt az általános szabályozásról kérdezném az általános rendeletről, illetve a közös stratégiai keretről. Gondolom, gondolom, hogy a módosítókat is be kívánják mutatni, amely nincs benne a jelentéstervezetben. Minden esetre megnyitom a vitát a 12-es napi rendi pontról. Tessék. In... Gratulálok, elnök asszony, hogy napirendünk felén sikerült átugrani mindjárt az első órában. Gyorsan haladunk. Na akkor most komolyra fordítva a szót. Igen, haladunk, és igen, megvoltak a magunk vitáink, lépésről lépésre végigmentünk ezeken, a munkadokumentumon, a kulcsfontosságú pontokon, és igen, már is tudunk beszélni az első módosító csomagról. Az elmúlt hetekben, múlt héten Strasbourgban is volt lehetőségünk, hogy összejöjjünk a oda eljutó árnyékjelentéstevőkkel, és néhány módosítóról beszéljünk velük. Próbáltuk tisztázni a helyzetet és próbáltunk valahogy oda eljutni, hogy végül ne kapjunk majd 2000 módosító indítványt a kollégáktól, hanem ezt valahogy meg tudjuk előzni. Ha szépen lépésről haladunk, lépésről lépésre, hogy eddig is, és megpróbáljuk július elejére ütemezni a szavazást, az nagyon fontos lehet, de miért? Azért, mert ahogy Jan Albrecht is mondta, ezzel rendeltel kapcsolatban is megadjuk a keretét a vitának. Az Európai Parlament megkapja a kulcsfontosságú pontokat, amikről érdemes vitát folytatni. Hogyha terv szerint haladunk és szavazunk, akkor utána ezeket a pontokat magunkkal tudjuk vinni a bizottsággal és tanácsra folytatott tárgyalásokra is. És ez fontos, mert van egy olyan tendencia a tanácsban is, illetve hát ma a biztos úrral is fogunk majd beszélni, illetve a Dán Európai Ügyi Miniszterrel a saját javaslataikról és a saját munkájuk haladásáról. Nos, tehát nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, hogy lesznek olyan részek, amelyekben kapcsolatban együttértünk, kipipálhatjuk őket, és majd nem lehet újra nyitni a vitát róluk. Mondjuk, mert a tanács már döntött. És ez nem tesz jót az döntésnek. Kollégák, kérem, olvassák el a mi módosítóinkat, mielőtt a sajátjaikat megfogalmazzák, hogy ne legyen dupla mennyiségű munkánk. Ne aggódják túl a dolgot persze, de ne nyújtsák be százával a módosító javaslatokat, ha lehet. Aztán a második dolog, igen, ahogy az elnök asszony is mondta, ma összpontosítsunk Konstancával együtt a a közös stratégiai keretre. Ez már úgy megfogalmazást nyert, hogy módosítható. Miért fontos ez? Miért akarjuk a, ebbe a jogszabályba ennyire alaposan körüljárni dolgot? Azért, mert az elvek itt fordulnak át a gyakorlatba. Itt születik meg a leírása annak, hogy hogyan kell alkalmazni az elveket. Itt lesz kézzelfogható és kommunikálható az egész dolog. És ez különösen fontos, különösen akkor, amikor a beruházásról, növekedésről és munkahelyekről beszélünk. nagyon sok kiavított, továbbfejlesztett eljárásunk van, több szinergiánk van, mint valaha. De akik ezt a módosítást a KSK-hoz benyújtották, azoknak ideje kell, hogy legyen, hogy jobban megvizsgálják a helyzetet, és ezért javasoljuk azt, hogy olvassák el a mi módosító javaslatunkat, és üljünk össze, különösen az árnyékjelentéstevőkkel, de bárkivel, aki kopogtat az ajtónkon, szívesen leülünk, és átbeszéljük a dolgokat. és ha szükséges, akkor módosítunk a szövegen. Nos, tehát így el most jelen pillanatban a munka. Remélem, hogy az elnök asszony majd osztja a mi megközelítésünket. És most Konstanzára tekintek, és még egy pár dologról szeretnék beszélni. A fejezetekben, itt most négy fejezetről van szó, a horizontális elveket és az átfogó kihívásokat vesszük végig. Az egész a szinergiákról szól. A Horizont 2020-assal való összefogásról megpróbáljuk hangsúlyozni ismét a kiválóságot. A fontos infrastruktúrákat és az ott használható új eszközöket, az IPA-t, az NTF-et, szomszédsági eszközt, ezek koordinálását tekintjük végig, és hogy hogyan lehet mindezt összehangolva végrehajtani. Nem akarom elismételni most a tartalmat, hanem arra akarom felhívni a figyelmet, hogy min is dolgoztunk az elmúlt hetekben. Konszenza. Nem csendesen követtük figyelemmel a folyamatot, hanem olyan módosítókat próbáltunk megfogalmazni, ami világosabbá teszi a helyzetet, és nem új dolgokkal bonyolítja tovább azt. Van néhány módosító, amit azért fogunk benyújtani, hogy tisztázza a szöveget, és persze lesz benne egy-két, talán lesz benne egy-két új javaslat is, de hát ezt majd a későbbiekben meg tudjuk vitatni. akkor, amikor az új módosítók is beérkeznek, és megpróbálom kompromisszumra jutni. Tudná-e segíteni nekem? Az elnök ezt engedélyezi, igen. Nagyon köszönöm. Nem tudok túl sok mindent mondani kiegészítésképpen. A módosítókkal kapcsolatban talán, amiről Lambert is szólt, van egy politikailag különösen fontos elem számunkra, ez pedig a Code of Conduct, a magatartási vagy etikai kódex. A parlament számára nagyon fontos kell, hogy legyen, tegyük világosá, hogy akarjuk ezt a magatartási kódexet, hiszen ebben magyarázzuk, vagy kellene, hogy megmagyarázzuk, hogy mi is a partnerségi elv, a multilevel governance, a többszintű irányítás, ez ben lesz néhány nem túl fontos kiigazításunk. A stratégiai keret, közös stratégiai kerettel kapcsolatban Időközben a titkársági kollégáktól sok támogatást kaptunk, ezt ezúton is köszönöm. Sokan hosszú órákat töltöttek eh, ezzel a munkával, átdolgozták az általunk javasolt szöveget eh, olyan módon, hogy ez most eh, módosíthatóvá vált és mindenki kap egy mélt arról, hogy hogyan működhet ez az átdolgozott szöveg. Tehát holnap kapnak majd egy e-mailt, amikor majd a jogi szolgálatbeli kollégáktól pontos információkat kapunk arról, hogy hogyan kell ezt eh, konkrétan, korrektül jogi nyelvezettel megfogalmazni, mindazt, ami a közös stratégiai kerettel függ össze. A korábbi negyedik fejezetről szólnék még röviden. Itt azt mondtuk, hogy ennek semmilyen plusz haszna nincsen, tehát nincs, nincs értelme a tematikai célkitűzéseket még egyszer hozzárendelni a prioritási tengelyekhez, tehát azt mondtuk, hogy ezt itt hagyjuk ki. De fontos az, hogy a többi négy ahogyan ezek szerepelnek, a, kerüljenek bele a közös stratégiai keretbe, és azt hiszem, hogy most ez talán a legfontosabb. A következő kérdés. Hogyan járjunk el a módosító indítványokkal? Tulajdonképpen még egy dolgot szeretnék kérni a mellett, amit Lambert is mondott. Jelenleg most nagyon sok partnerünk külső érdeklődő próbál kapcsolatot felvenni a regiben eh, eh, ülő képviselőikkel, és eh, sok tagállami partner, és nincs, nem jó az az előadónak, hogyha itt a kollégák módosítóként nyújtanak be olyan javaslatokat, amelyek a tanácsban fogalmazottak meg. Persze meg lehet ezt csinálni, de ez elveszi tőlünk a tárgyalások során a mozgásteret. Mindenki tudja, hogy a tárgyalásoknak az az alapelve, hogy jó, én is itt engedményt teszek, ha kapok tőle cserébe valamit. De hogyha már eleve eh, odaadunk mindent, akkor nincs miről tárgyalni. Ennél egyértelműbben nem tudok fogalmazni, ennek valamennyien elég intelligensek, kedves kollégák, hogy tudják azt, hogy szükségünk van erre a tárgyalási mozgástérre, ahogy a Lambert és Ján is ezt már elmondták. Most a tárgyalások elején vagyunk, um, ha június 9-én lesz a szavazás, történelmi esélyünk van, hogy az egész regionális politikát most először tudjuk az együttdöntési eljárás keretében kialakítani és a közös stratégiai kerettel most teljesen új vizekre vezünk. Tulajdonképpen most elsőként itt a parlamentben egy saját kezdeményezésből születik eh, majd egy jogszabály a mi javaslatunkra. Erre nagyon büszkék lehetünk, csak eh, oda kell figyelni arra, hogy ez eh, jó tárgyalások után kerüljön egy jó formában elfogadásra. Köszönöm, Konstance. Két sedónk van, Evans Kozmanis először. Köszönöm. Valóban Strasbourgban nagyon jó vitát folytattunk le, elég sok mindent tudtunk tisztázni és a kollégák elé letettük tenni ezt az asztalra. Nagyon jó lenne azonban tájékozódni arról, hogy mi történik a másik oldalon. Na, érdekes lenne, hogyha valaki, akinek esetleg van valami kapcsolata a tanácshoz, a minisztériumokhoz, kormányokhoz, tudná, hogy a tárgyalási boxban mi van, hogy ezt is ki lehessen tölteni. Hogyha valaki be tudna nézni ebbe a tárgyalási boxba, az nagyon érdekes lenne, hogy vannak előtt olyan dolgok, foglalkoznak-e olyasmivel, amivel mi nem. Például itt van a kettes melléklet, itt a bizottság egy üres lapot tett le elénk, de az elnökség, az elnökség és a tagállamok azért ezzel is foglalkoznak, nem tudom, hogy a kollégák tud, ismerik-e, vagy tisztában van vannak ezzel. Normál esetben, amiről itt mi beszélünk, azokról, azokkal a tanácsban nem foglalkoztak. Lehet, hogy jól ki tudnánk egészíteni egymást, hogyha ők a pénzügyi eh, elemekre koncentrálnak, mi pedig a témákra, de mindenképpen a megoldás közösen kell, hogy megszülessen, és egy jó minőségű jogszabály formájában. Még néhány dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Eh, május elsője nem volt igazából határidő, de eh, nem tudom, hogy a szociális alap, a kohéziós alap, a regionális fejlesztési alap számára most végül is mekkora összegek állnak majd rendelkezésre. És van, amivel itt nem foglalkozunk, hanem a Költségvetési Bizottság foglalkozik ezzel, és ez a kérdés szerintem nagyon komoly, nagyon fontos abból a szempontból, hogy ugye 2013-ban ez a mostani hosszú távú költségvetés lezárul, és megnyílik majd az új több éves pénzügyi keret. Úgyhogy szerintem kell majd beszélnünk valamikor erről. 200-209 billióról, billióról összes összegekről, milliárdos összegekről van szó, hogyha alapvet, hogyha megnézzük a jelenlegi 1083-as számú rendeletben, ugye van az N plusz 1, N plusz 3-as szabály, és tavaly év végén a struktúrális alap esetében az N plusz 2 teljesült, és csak egy részét sikerült kifizetni, ami miatt feszültségek voltak a pénzügyiekben. Teljesen egyetértek azzal, hogy a közös stratégiai keret a mellékletbe legyen, itt el kell majd magyarázni, hogy mi ezzel kapcsolatban a helyzet. Ennek nincs ugyanolyan jog ereje, mint a rész, rendelkező részben, a törzszövegben lévő szövegnek. Tudom, hogy néhányan ellenzik ezt, hogy ez a mellékletben legyen, én viszont támogatom. A másik dolog. Nem tudom, mi lesz az eredménye a kommunikációnak hogyan tudjuk majd Európában ismerté tenni ezt a jelentést. De a bizottság indokolásában több olyan dolog van, amit nem tudtunk megváltoztatni. A kérdés az, hogy majd ha itt le van írva, akkor mennyire jól fognak működni a projektnek. Tehát nem lesznek célhez kötve ezek a pénzek, ezt világossá kell tenni. Hogyha valaki azt reméli, hogy itt célhoz kötni lehet majd a pénzeket, mint a kohéziós alap esetében, nos, ez nem így lesz hogyha valaki jó, akkor hozzáfér a pénzhez, ha nem, akkor nem. Úgyhogy legyünk őszinték ezzel kapcsolatban, és egyetétek Konstanccal, hogy persze nagyon sok lobista próbál most megdolgozni minket, de itt nem lesz célhoz kötés. Persze nagyon jó lenne, hogyha a 27 tagállamra kiterjednének ezek a támogatások, de hát ez logikus, hogy nem lehet. Az áfa kérdés, amiről még beszélnünk kell. A bizottság áfára vonatkozó javaslata nagyon bonyolult a jelenlegi helyzetben, és a, a raportőr is dolgozik ezen. Az első lehetőség, hogy marad minden az áfával, mint, mint most. A másik, az 55. cikk 3.3-as szerint járunk el a bizottság javaslatában, vagy pedig támogatjuk azt, amit a raportőrünk mond. Ami engem illet, én ez utóbbit eh, támogatnám, mert így a kedvezményezetnek több pénz jutna, a kohéziós és a strukturális alapokból folyosított támogatásoknál meg kell kerülni, hogy most a támogatást áfa formájában aztán vissza is folyjon, minél több pénzt használhassanak fel a kedvezményezettek. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés az áfa ügy. Köszönöm szépen. Olgyi, te is kívánsz szólni? Slovo, paní předsedkyně. Eh, já s dovolením zmíním jenom některé věci. Köszönöm szépen. Nos, eh, azt hiszem, hogy van egy-két dolog, amit eh, még itt pontosítanunk kell, vagy le kell zárnunk. Itt van például a tartalék, a teljesítmény tartalék. Szerintem ez nem motivál nagyobb teljesítményre. A kompromisszum az lehet, hogy ezt eh, tagállami szinten eh, alkalmazzák olyan programokra, amire az adott országban szükség van. Következő pont az ÁFA, amiről a kollégám is már érintőlegesen beszélt az előbb. Az a véleményem, hogy a támogathatóság, hogy az áfát is lehessen támogatásból finanszírozni, az szerintem egy jó gondolat lenne. Azután eh, itt az N plusz X kérdése, talán ezt nem így kellene definiálni, talán nem kellene ilyen mereven definiálni, hanem itt nagyobb rugalmasságra lenne szükség, és megint csak ezt így tagállami szinten eldönteni. Felmerült még egy kérdés bennem, ez pedig az Európai Szociális Alapra vonatkozó korlátozások. Szerintem itt két lehetőségünk van vagy egy ugye egységes határt, küsz plafont szabunk meg, vagy pedig régiónként határozunk meg bizonyos értékeket. Lehet, hogy azután majd a partneri szerződésekben lehet ezeket tovább lebontani. Még egy dolog, eh, minden alappal, minden célkitűzéssel kapcsolatban a 85%-os eh, kell, hogy legyen a társfinanszírozási arány, illetve ez is egy kérdés, hogy ez így legyen-e. Azután a kohéziós politika eh, kiadásait hogyan kapcsoljuk össze más instrumentumokkal, mint például a Horizont 2020, erről is beszélnünk kell. Köszönöm szépen, és ezzel lezárom a felszólalók listáját. Kornélia következik először, két percben, hogyha lehet. Anfang, womit wir uns... kezdeném, amivel itt küzdködünk a legtöbben, nem tudjuk pontosan, hogy mi is ezzel a helyzet. Ez az ex-ante kondicionalitás kérdése. Elsősorban nem vagyok ettől nagyon boldog. Itt két opció van, az egyiket teljesen elvetem, de a másik sem igazán tesz boldoggá és hát ezzel kapcsolatban nem látom igazán a nagy hozzáadott értéket, ez erről jó lenne valaki meg tudna győzni. Azután problémánk van a szankciók rendszerével is, mégpedig mindig akkor, amikor ez nem a kohéziós politikával függ össze, ez a helyzet az ex-ante ügyben is. Tehát a ismert okok miatt ezeket is meg kell fontolni. A teljesítmény tartalék nem is kell beszélnem, erre nincs szükség. Code of Conduct, etikai kódex, ez nagyon fontos, hogy egy delegált jogi aktus legyen, vagy sem. Erről folyt a vita. El tudjuk képzelni, hogy itt igennel döntünk, de szeretném majd meghallgatni a többiek véleményét, ha vannak ilyenek támogatjuk a KSK-val kapcsolatban, tehát a közös stratégiai keretek kapcsolatban az előadót az ebben lévő tartalmi elemeket is jónak tartom. Gratulálok, ez tényleg egy nagyon szépen kidolgozott rész. Továbbra is problémánk van a néhány szóval, ugye akreditálás, éves beszámoló. Sok gyakorlati szakember azt mondta, hogy egy határidővel együtt ez az éves zárszámadás nagyon veszélyes, mert akkor utána már nem történhet semmi. Mondjuk október 10-e vagy november 1-e lesz a fordulónap, ez, ez nagyon bonyolultá teszi az ügyet, és ez ahhoz jár hozzá, hogy járul hozzá, hogy itt egyfajta hajrá indul el, hogy még befejeződjenek az éven belül a projektek, ez így nem lesz jó. Azután a pénzügyi eszközök kapcsolat fontos dolgok kezelése, erről is még beszélnünk kellene. Egyrészt jó, hogy vannak ilyen újszerű pénzügyi instrumentumok, de azért ennek megvannak a veszélye is, amit látnunk kell egyelőre ennyi. Thank you, Peter Simon. Ja, vielen Dank. Péter Simon. Két rövid szempontot. Már említettem, üdvözlöm a több szintű governance, a multilevel governance elvét, tehát regionális, helyi szinten egyaránt részt kell venni a partnerségi megállapodás megkötésébe, és a megvalósításba is minden szintet be kell vonni. Még kiegészítésképpen Szeretném megemlíteni, hogy ne bízzuk csak a bizottságra a magatartási kódex kidolgozását, hanem legalábbis minimális kritériumokat határozunk meg a partnerségek számára, és ezeket azután majd az operatív programokban is kelljen mindenképpen figyelembe venni. Szeretnék még a szabályozás egyszerűsítéséről is röviden szólni. Itt a szakbizottságban és már regionális és helyi szakértők bevonásával többször megvitattuk ezt a kérdést. Hogyha most megnézzük a javaslatokat, eh, és hát egyeztetünk eh, a regionális és helyi hatóságokkal, akik már ma is foglalkoznak a végrehajtással, akkor az merül fel az emberben, hogy itt talán nem is egyszerűsítésről van szó, hanem lehet, hogy az eredmény még több bürokrácia lesz. És ezért azt gondolom, hogy a továbbiak során az ellenőrzési, bizonyítási kötelezettségekről még beszéljünk, ezeket lehet, hogy módosítani kell. Would like to... Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a bizottság kére szót ebben a témában. Köszönöm, elnök asszony. Hán biztos úr hamarosan megjelenik majd itt a szakbizottságban, és elmondja a véleményét. Gondolom, hogy a közös stratégiai keretről is szól majd, ezért nem szeretném előre elmondani azt, amiről ő kíván majd beszélni, de természetesen láttuk a munkadokumentumot, illetve a függeléket, de ezt igazából még nem tudtuk eddig alaposan megvizsgálni, ezért egy-két megjegyzésre korlátoznám a hozzászólásomat a közös stratégiai keret kapcsán. Először is a dokumentum kapcsolódik azon javaslatokhoz, amely a CPR, CPR-t módosítaná, ez a közös stratégiai keret definíciójára is vonatkozik, és ez pedig azt jelenti, hogy talán némi félreértés van annak tekintetében, hogy mi is a közös stratégiai keret szerepe. A beruházási prioritások koordinációjáról beszél a bizottság, illetve ezek mérlegeléséről, de a legfontosabb a legfontosabb feladatát így kihagyja ez a definíció. A beruházási prioritás a kohéziós politikának egyik jellemvonása, a CSF pedig mind az öt alapra ki kell, hogy térjen, tehát ez a definíció ez nem működik a beruházási prioritásokat, illetően a második megjegyzésem pedig az, hogy a beruházási prioritások a tematikus célkitűzésekbe vannak beágyazva, ennek a részleteit tartalmazzák, egy részletesebb formában. A bizottság oldaláról úgy érezzük, hogy a CSF egyik legfontosabb szerepe az az, hogy a tematikus célkitűzésekhez való hozzájárulását irányítsa ezeknek az alapoknak, az öt alapoknak, és erre vonatkozik a legfontosabb feladata, konkrét formában kell, hogy segítse azt, hogy az öt különböző alap hogyan támogathatja a különböző beruházásokat egy közös célkitűzés égisze alatt. Tisztelt asszony, talán megengedi, akkor még egy megjegyzést tennék a rendelet kapcsán. Eddig erről még nem beszéltünk itt ma reggel, azonban a bizottság nagyon fontosnak tartja ezt, ez pedig nem más, mint a 20-as cikk törlése, ami a teljesítményi keretre vonatkozik. A módosító javaslatokban azt látjuk, hogy mind a 18-as cikket, tehát a teljesítmény tartalékról, illetve a 20-as cikket is törölni kívánják. Azt kérem a jelentéstevőtől, hogy ezt revidálja, ezt nézze meg ismét, hiszen a teljesítmény keret számunkra. A kiinduló pont a legfontosabb mechanizmusnak tartjuk, mely alapján eredményeket lehet produkálni, és ez van az egész bizottsági javaslat középpontjában. A teljesítmény tartalék pedig a keret alkalmazásából adódik, tehát a jó teljesítményt ösztönzi, azonban vannak még más elemei is ennek a teljesítménykerepnek, ahogyan önök is tudják, például a kifizetések felfüggesztése bizonyos esetekben, illetve korrekciós mechanizmusok, de maga az egész teljesítmény keret nagyon fontos aspektusát adja az egész rendszernek, a program elkészítését, előkészítését, megvalósítását az eredményekre összpontosítja, és valóban nagyon nagy veszteség lenne az, hogyha ez kiesne a szövegből, hiszen a legfontosabb célkitűzéseket ásná alá. Jelentéstevő, nem tudom, hogy kíván-e szót kérni, mondja az elnök asszony. Igen, köszönöm szépen a ma reggeli vitát. Azt hiszem az a legfontosabb megjegyzésem, hogy a jelenlegi eljárás rendet mindenki helyesnek tartja, tehát vonatkozik ez a közös stratégiai keretre, ahol egy megfelelő eljárást, egy, egy konkrét eljárást javasoltunk, plusz egy hetet adtunk a módosító javaslatokra, Fontosnak tartom azt, hogy ne csak az időkeretet tartsuk be, hanem a legfontosabb gondolatokban egyet is értsünk. És azt hiszem, hogy itt már körvonalazódik a vita, körvonalazódik az, hogy hogyan tudjuk a legjobb eredményeket közösen elérni. Leszek úr is erről beszélt, ez így van. Tegyük ki a kártyáinkat az asztalra, és ez lesz az elvek értelmezésének, az alapelvek megfogalmazásának a kiinduló pontja. És így létrehozható a csomag, optimista vagyok a jövőt illetően, az eredményeket illetően. Ezt asszonynak mondom, hogy valóban vannak még tisztázandó kérdések, gondolok itt az akkreditációra, illetve a pénzügyi rendelettel való kapcsolatra. Igen, ezek a kérdések tisztázásra várnak, és ez folyamatban van. El kell fogadnunk azt, hogy a tagállamoktól érkező információkkal milyen formában tudunk dolgozni. Ezek építőkövek, Hadd mondjam el, hogy nagyon sokat nem változtattunk a szövegen, gondolok itt a százalékos megosztásra, de hát ez is majd a vita tárgyát képezi. Ami a teljesítmény tartalékot illeti, nos, hogyha nem akarjuk, akkor nem kell arról gondolkodnunk, hogy ez hogyan is működjön elnézést, de ez a véleményem. Szerintem sokkal jobb eljárás, eljárások léteznek, tagállami tervezés, növekedés, beruházás olyan területekre, amelyek megerősítik a tematikus területeket. Tehát nem kell egy szépségversenyt rendezni, nem időszakát éljük. Nem akarjuk, nem akarjuk ezt a teljesítménytartalékot, és ez az egyértelmű üzenete a parlamentnek. A jelenlegi helyzethez ragaszkodnánk, gondolok itt az alapok plafonértékének meghatározására. Tisztelt elnök úr, elnök asszony, megadhatjuk a szót Konszenzának? De köszönöm, Lambert. Fang ich an, Legközelebb majd én kezdem. Persze csak néhány megjegyzést szeretnék tenni. Amiről a kollégák beszéltek, az részben már benne van a mi módosítóminkban is a teljesítménytartalék, szinergiahatások, ex ante kondicionalitás, áfa, ez mind persze illeszkedik a regionális politikához, és ezeket az elemeket már átvettük. Ami az akreditálás éves vége zárszámadás kérdését illeti, itt már említettem, hogy ez a költségvetési rendelettől függ majd, amiről jelenleg folynak a tárgyalások. És arra kérem a kollégákat, hogy ne nyújtsanak be módosító indítványokat azokról a pontokról, amelyekkel kapcsolatban nem tudunk most semmit tenni, amiket nem tudunk mi egyedül feldolgozni ugye az akreditálással kapcsolatban, ugye minden majd a költségvetési rendelettől függ, hogy ez ott hogy lesz szabályozva, ezt meg kell néznünk majd, hogy hol marad mozgásterünk, hogy esetleg egy-két ponton tudjunk változtatni, és ennek kapcsán még hagy utaljak valamire hogyha tényleg lesznek javaslatok egyszerűsítésre vonatkozóan, Ugye sokat konzultáltunk, egyeztettünk az egyszerűsítésről, és mindig kértük a kollégákat, hogyha látnak erre lehetőséget, akkor ezt jelezzék. Be kell vallanom, hogy nem eh, egyszerű egy ennyire bonyolult rendszert eh, egyszerűsíteni, ugyanis eh, ha valahol húzunk rajta valamit, akkor sok más szál elkezd reped, szakadozni, és akkor azt mondják, hogy ez így nem megy. Úgyhogy eh, hát gondolni kell mindig a következményekre is az ilyen eh, egyeztetések során. De ha lesznek okos módosító indítványok, amelyek tényleg leegyszerűsítenék az eljárást, azt eh, nagyon fogok örülni, és a bizottság és a tanács ugyanígy nagyon díjazná ezt. Reagálnék röviden arra, amit a bizottság képviselőjétől hallottuk. A key action-t azért vettük ki, mert ez nem kapcsolódott semmihez az általános rendeletben. És hát, hogyha valami okos dolog eszünkbe jut, persze, akkor mörülünk, és kérjük a bizottságtól a támogatást. Nagyon intenzív eszmecserét folytattunk erről. Szerintem ezt még tovább lehet javítani. Performance Reserve, a teljesítmény tartalék kérdése a következő pont. Persze, támogatjuk azt, hogy a kohéziós politika eredményorientáltal kerüljön kialakításra. Ez persze nem csak itt számokat akarunk fabrikálni, hanem eredményeket akarunk látni. Ez természetesen a mi érdekünk, és azt hiszem ez mindenkinek ez az érdeke. De hogy a teljesítmény tartalékra vonatkozó javaslatot hogyan lett kidolgozva. Hát e, itt vannak a gondok. Itt is megint, ha valami intelligens dolog eszünkbe jut, akkor erről még egyeztetnünk kell a bizottsággal, és ahogyan Jan is mondta, majd még a jelentés szavazása kapcsán is jöhetnek módosító indítványok a kollégáktól. Most még csak a bizottsággal és a tanácssal folytatandó tárgyalások elején vagyunk, ezért azt gondolom, hogy el fogunk jutni majd a, persze az új kohéziós politikához is mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy ez a kohéziós politika valóban jövőorientált legyen a folyamat végén. Még egy dolog, a partnerségi szerződések ről, ha szó esik, akkor itt szerződésről beszéljünk, ne csak megállapodásokról. Mi kötelező jellegű partnerségi szerződéseket akarunk, és ez fontos, amikor tárgyalunk a tanácssal. Ugyanis be akarjuk vonni a régiókat, a helyi önkormányzatokat, és amikor a partnerségi szerződésekről folynak a tárgyalások, ezért kérem, hogy minden hivatalos nyelven egyértelműen tegyenek különbséget, hogy itt tényleges szerződésekről van szó. Köszönöm szépen, már a Joachim Celler jelentés idejét használjuk, de 10 másodpercre megadom a szót. Igen, egy kérdést szeretnék feltenni az akkreditációval kapcsolatban és eh, az éves zárszámadással kapcsolatban. Eh, Taktikailag okos dolog-e, hogyha egy regionális szakbizottság erről semmit nem mond és semmit nem csinál? Nem kéne legalább szavazni, és azt mondani, hogy ezt nem akarjuk. Hogyan, hogy hogyan akarjuk ezt az üzenetet megfogalmazni, és milyen esélyünk lesz, ha nem így járunk el, hogy, hogy ezt megvédjük, mert ezek tényleg nagyon rossz dolgok lennének. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ha nem csinálunk semmit, ezt most ugye úgy értem, hogy nem nyújtunk meg módosító indítványokat, ezt, ezt nem tartanám okos dolognak. Taktikai szempontból nekem ezzel problémám lenne. Ez es ez sajnálatos, de ez így van. A költségvetési rendeletről van egy jelentés, a Kresszle jelentés, és ezt többséggel elfogadtuk. A parlament együtt döntési eljárásban jelenleg tárgyal a tanácssal, az 56. cikk, a költségvetési rendelet 56. cikke az, ami szabályozza az akkreditáció kérdését is, és, hogyha, a, a, és a, nem a tanács szeretné ezt, hanem a parlament, hogy legyen ilyen akkreditációs intézmény én most már túl kés, szerintem most már túl késő van ahhoz, hogy mi regionális szakbizottság most túltegyük magunkat a saját korábbi határozatunkon. A rendelet szövegében egyértelműen lesz utalás arra, hogy ugye a hivatkozás lesz a költségvetési rendelet 56. cikkére az akkreditációs testület kapcsán. Jogszabály az jogszabály, tehát már korábbi határozatot nem lehet megkérdőjelezni, és utólag azt mondani, hogy hát én ott csak általánosan értettem ezt, és itt ezt nem is akarom igazán. Azt akkor nem akartuk volna, akkor sokkal-sokkal korábban kellett volna elkezdenünk gondolkozunk azon, hogy ennek majd milyen kihatása lesz a regionális politikára. Most már nem tudunk mit tenni. Esetleg beszélhetünk Reszle asszonyjal, hogy akar-e vagy engedne valami kompromisszumot a tanácsol, de hát ezt is nehéznek tartom. Köszönöm szépen. Hogyha szükség van rá, akkor a szavazás után lehet még folytatni ezt a témát. Lesz még körülbelül 15 percünk akkor. Most azonban szeretném ismét elmondani, hogy június 7-e módosítók beadásának határideje, a közös stratégiai keret kapcsán. Délután 6 óra, és június 7-e dél, illetve elmondanám még egyszer, hogy egy külön eljárás keretében járunk el, tehát nem a hagyományos rendszerben, ezt pedig a titkárság javasolta és körbe fogjuk adni az erre vonatkozó instrukciókat, akik módosítót szeretnének beadni a CSF-hez, és még mindig nem tudják, hogy ezt hogyan kell megtenniük. Mielőtt ezt megtennék, kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot a titkársággal. És ezzel a Jolahim Celler jelentésére térnék át, és meg is adom neki a szót. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm hogy megváltoztatta most utolsó percben a napi rendet, annak érdekében, hogy az európai területi együttműködési csoportosulásokról is beszélhessünk. Viszonylag rövid leszek. Itt a szakbizottságban háromszor beszéltünk már erről a módosított rendelet javaslatról. Volt egy meghallgatás, amit a néppárti frakció szervezett a régiók bizottsága több véleményt is készített. A már, meg, már létező EGTC-ket is bevontuk az egyeztetésekbe. Sok régió tervez új területi együttműködési európai csoportosulásokat, az EGTC-ket létrehozni. Azaz úgy gondoljuk, hogy legalábbis regionális szinten az EGTC jövőben a az a jogi e, eszköz lesz, ami majd tényleg e, az egész e, határon átnyúló területi együttműködéseket dinamizálni tudja. többi strukturális alapra vonatkozó rendelethez képest itt ennek a jogszabálynak megvan az az előnye, hogy nem teljesen új rendeletről van szó, hanem a 2006-os rendeletet módosítja, illetve bővíti ki. Hálásak vagyunk a bizottságnak, hogy felvette a, azoknak a régióknak a javaslatait, akik e, már EGTC-kkel dolgoztak, és eh, itt most a rendelet módosításban jelentős mértékben bővítette ezeknek az LGTC-knek a lehetőségeit. Így például a jövőben eh, közművek is részt vehetnek az EGTC munkájában, azután az EU külső határen is lehet bilaterális EGTC-ket létrehozni, az az egyik tag EU tagállamból, egy másik tag eh, harmadik országból már létrehozhatnak ketten egy EGTC-t mi azért is küzdöttünk, hogy ez nem csak regionális politikai vagy strukturális alaphoz kötődő téma, hanem ágazat specifikus jelentősége is van az egtc nek ökoinnováció, vagy Life Plus, vagy ehhez hasonlók kapcsán is. Az EGTC-k jogi személyiségek, tehát pályázatokon részt vehetnek, és nagyon fontos lenne az is, hogy az eddigi sok-sok hatóság, engedélyező hatóság, amelyeknek a közreműködésére szükség volt egy EGTC létrehozások, hogy ezeknek a száma csökkenjen, és akik egy EGTC-t létre akarnak hozni, azok tagállamonként csak egy engedélyező hatósággal álljanak szemben, és ne kelljen rengeteg hatósághoz futkosniuk, hogy megszerezzék az engedélyt. Jobb egyeztetésekre van szükség a nemzeti jogrendekben is, ez is egy célkitűzés, illetve ezt mi határozottan ajánljuk. És azt gondolom, hogy ami az új módosított rendelet tervezetet illeti, ezt széles körű támogatást kap. Kicsit visszafogott sajnos a tanács a módosítással, az EGTC rendelet módosításával kapcsolatban. Még nem tudjuk igazából, hogy mi lesz a tanács végleges álláspontja. De fontos, hogy ahol létrejönnek EGTC-k, azok jogi személyiségként működnek, és ezért felelősség teljesen járnak el. Azok a régiókkal tehát, amelyek létrehoznak EGTC-t, kell, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy a saját projektjeiket saját maguk bonyolítsák le, vagy irányítsák. Néha a tagállamok tartanak attól, hogy bizonyos hatáskör átruházásokra kerül majd sor. Mi ezt nem így látjuk, de a jövőbeni eszmecserék, illetve a tanácssal folytatott viták során, hát majd reméljük, hogy az ilyen irányú aggájainkat meg tudjuk szüntetni, és a bevezető kezdő időszak után majd 2014 től a következő támogatási időszakban. Reméljük, hogy az EGTC-k a határon átnyúló terület együttműködés nagyon fontos szereplői lehetnek. Köszönöm. Mika Smolkova. Köszönöm szépen, Monika Smokova következik. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem Szerver úr munkáját, a munkadokumentum kiváló volt, és ezek a módosítások nagyon hasznosak a tekintetben, hogy elérjük a rendelet célját, azaz létrehozzuk ezeket a területi együttműködési csoportosulásokat. Amikor az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatát, konzultációs folyamat indult meg. Különböző szereplők vettek ebben részt, és a jelentéstevő úr idézőjelben csak 23 módosító javaslatot nyújtott be. Ezek javítják a rendelet javasolt szövegét. Hadd említsek ezen módosítókból néhányat. Az egyes számú kiváló javaslat. Arról szól, hogy mely cégek, milyen vállalkozások vehetnek részt ebben, olyanok, amelyek általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtanak. Az ötös módosító javaslat is tetszik, amely a határokon átnyúló együttműködésről szól. A bevezető szavaiban is említette ezt az előadó Azt hiszem, hogy itt azért van egy kis ellentmondás. Amikor először olvastam el akkor voltak kételjeim. De aztán, amikor szélesebb kontextusba helyeztem ezt a módosító javaslatot, illetve a jövőbeli pénzügyi keret perspektívájába, akkor a hatos módosítót is jónak és helyesnek ítéltem meg. Akik nem olvasták esetleg, azoknak elmondanám, hogy a hatos módosító javaslat arról szól, hogy ezek a csoportosulások egyetemes együttműködési eszközként kell, hogy felfogva legyenek, és az Európai Unió összes programjának és alapjának kedvezményezetjei lehetnek. A nyolcas módosítóval is egyetértek teljes mértékben. A többi pedig alapjában véve világosabbá teszi, vagy egyszerűsíti a szöveget. Három-négy módosító javaslatról lehet érdemi vitát folytatni, de teljesen nyilvánvaló, hogy támogatnunk kell, hogy javítsuk, egyszerűsítsük a szöveget. és hogy nagyon hatékony és hatásos legyen majd ez a program a jövőben. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já musím... Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom, hogy nagyon örülök, Elégedett vagyok a jelentéssel, és a legtöbb javaslatot tükrözi, amit mi tettünk. Üdvözlöm azokat a módosító javaslatokat, amelyek a, az áfa egyszerűsítést illetik, illetve amelyek az alkalmazottakra vonatkozó aspektusokról szólnak. Elnök, köszönöm. Kedves kollégák, nem tudom, hogy kíván még valaki hozzászólni, hogyha nem, akkor a bizottsághoz fordulok. Hmm. Csak 23 módosító érkezett, ez nem elég arra, hogy mobilizálja a kollégákat. David a bizottság részéről amennyi időre csak szüksége van. Köszönöm, elnök asszony, azt hiszem, hogy én se fogok sok időt igényelni ebben a stádiumban. Csak szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyra értékeljük a szakbizottság is különösen az előadó munkáját a tekintetben, hogy nagyon átlátták ezt a rendelettervezetet. Értik azt, hogy milyen célokból próbáltunk módosítani, úgyhogy igazából ezt most nem is kell, hogy megindokoljam. Nagyon örülünk annak, hogy jól értik a céljainkat. Annyit szeretnék elmondani, hogy a részletes módosító javaslatok két csoportra hozhatóak a mi szemszögünkből. Vannak olyanok, amelyeket segítő, kéz tisztázó, magyarázó módosítóknak tekintünk, amik amikor körülbelül 12 hónappal ezelőtt véglegesítettük ezt a szöveget, nem tudtunk ilyen jól megfogalmazni. Hadd mondjak egy példát. Az egyik a közvállalkozásokra vonatkozó utalása, az indoklás második bekezdése foglalkozik ezzel. Hajlandóak vagyunk azra, hogy ezzel dolgozzunk. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő ez a módosító javaslat. Aztán az EGTC-k nyilvántartása, és hogy ezt a régiók bizottsága kezelje, kompetensek és hajlandóak is erre a munkára, tehát ezt a javaslatot is el tudjuk fogadni és támogatni tudjuk ezt a módosítást. Mindazonáltal, és hát ezt a nagyon kellemes atmoszférát nem is tudom, hogy elrontsam-e, de vannak olyan módosító javaslatok, amelyekkel azért voltak nehézségeink. Például azok, amelyek véleményeink szerint olyan elvárásokat támaszhatnak, amelyek az Európai Uniós jogszabályok más területeire vonatkoznak. Ez a rendelettervezet más irányelvekben elfogadott rendelkezéseket már nem változtathat meg sajnos, és bizonyos esetekben úgy gondoljuk, hogy a javaslatok, bár nagyon támogatjuk a szellemüket, szellemiségüket, a konkrét javaslatokat ebben a formában nem mindig tudjuk elfogadni emiatt. De majd kollégámnak is átadom a szót, aki jogi szempontból sokkal inkább illetékes. Elnök, köszönöm. Akkor most a jogi érvelést is nagyon szívesen meghallgatnánk, mondja az elnök asszony, hogyha lehetséges most a jogi érveket meghallgatni? Igen, hogyha hajlandóak most meghallgatni, akkor nagy örömmel. Igen, igen, igen, mondja az elnök azt, hogy a jelentéstevőnek is ez fontos lenne. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan David Switch is már elmondta, néhány módosító indítványóval vannak aprócska jogi problémák. Négy csoportra oszthatjuk ezeket. Ahogyan már említettük, vannak olyan javasolt preambulum bekezdések, amelyek más szakpolitikai területekkel függenek össze, és szerintünk nem ebben a rendeletben kell ipáról, vagy az iniről, vagy más szakpolitikai területekről szót ejtenünk. Kapcsolatban vagyunk a bizottság többi részlegével, és persze az egt ők is foglalkoznak. Egy másik kérdés, milyen technikával lehet rendeleteket módosítani? Ez vonatkozik a kettes és a négyes módosítóra itt a cikkre hivatkoznak, de a cikk egy preambulum bekezdést ad vissza tulajdonképpen, és hogyha ezt akarjuk szabályozni, akkor nem elég a cikkre hivatkozni, hanem a preambulum bekezdésbe is be kell vinni ezt az elemet. A huszadik javaslat vagy módosító a jelenlegi rendelet 16. cikkét említi, de nem világos számunkra, hogy mit, mi a javaslat lényege, hogy mit akar módosítani egy új bekezdést, vagy egy albekezdést akar beírni a szövegbe. Azután Születtek javaslatok preambulum bekezdésekre és cikkekre vonatkozóan is, de a kettő között nincs meg teljesen az összhang. Így például a tízes számú módosító indítványban javasolnak egy preambulum bekezdést, de ehhez nem kapcsolódik azután egy hozzáilleszkedő cikk a rendelkező részben. A, a, itt arról van szó, hogy a, az Európa 2020-at is figyelembe kell venni. Azután a fordított példa is van, amikor a rendel, például a 20-as, 21-es és a 23-as módosítóban a rendelkező részre tesznek javaslatot, de ahhoz meg hiányzik a hozzá e, illeszkedő preambulum bekezdés. Vannak olyan módosító indítványok is, amelyek nem teljesen világosak a számunkra, amiket nem értünk pontosan. Ilyen például a 8-as és a 17-es. Itt ezekben arról van szó, hogy az EGTC-k köthessenek szerződéseket más jogi személyekkel, miután az EGTC-k maguk jogi személyek, hát ez magától értetődő, és ezért szerintünk nem szükséges ezt még külön kiemelni, vagy megemlíteni. A kilences módosító indítványban arról van szó, ugye a bizottság azt javasolta, hogy az alkalmazandó jog jogot kössék ki a partnerségi szerződésekben. És nem elég azt írni, hogy például erre az EGTC-re a francia jog az alkal, nézve az a francia jog az alkalmazandó jog, ez nem elég, hanem a konkrét előírásokat is fel kell sorolni a LGTC működéséhez, tevékenységhez kapcsolódóan. A a preambulum legnagyobb részét szeretnénk megtartani, mert világos számunkra, hogy világosá kell tennünk, hogy milyen szabályok vonatkoznak az EGTC személyzetére. A 19-es számú módosító indítvány azt akarja kidomborítani, hogy mi a helyzet akkor, hogyha korlátozott a felelőssége egy EGTC-nek. Jó, hát ez más területen is van, ugye van a KFT-k is, ugye maga a korlát felelősségű társaság azt jelzi, hogy egy jogi személyiségnek korlátozott a felelőssége. Ez egyfajta figyelmeztetés a partnerek számára, mert ez mindig kérdéses, hogy meddig terjed a korlátolt felelősség egy ilyen társaságnak. Végül itt van a 20-as számú módosító indítvány. Ez szerint a bizottság, a régiók bizottságának el kell, hogy mondja, hogy e, mit akar a platformmal tenni, ez nem világos számunkra. A régiók bizottsága elég önálló ahhoz, hogy maga is eldöntse, hogy mit csináljon a platformjával és ebben a bizottság hát mindig támogatja. Végül a 14. Eh, módosító indítvány arra vonatkozik, hogy eh, minden tagállamban tegyék közzé az EGT cég listáját. Hát ez kicsit problematikus, ugye 23 hivatalos nyelvünk van, és már a megévő rendeletben is van arról egy rendelkezés, hogy az Unió hivatalos közlönyében legyen benne minden hivatalos nyelven egy, jelent, egy jelentés arról, hogy létrehoztak egy új EGTC-t, és akkor ha valakit az érdekel, akkor az ott lévő hivatkozás alapján a részleteket meg tudja találni. Majd a raportőrrel persze még egyeztetünk a részletekről is. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen. Nem tudom, Joachim kíván-e válaszolni? Igen, köszönöm elnök asszony. Szívesen élek a lehetőséggel, hogy még szóljak. Az itt elhangzott bizottság részéről elhangzott több megjegyzést igazából nem értem. Amikor például arról van szó, hogy itt behatolunk más szakpolitikai területekre, és itt most, hogyha a szomszédsági politikát említik, vagy az IPA említette a bizottság, vagy az IPA-t, nos, a szomszédsági politika kapcsán majd ma lesz a szavazás az illetékes bizottságban a véleményünkről. Ez tudatos és szándékos volt, igen, hogy bevonhassunk más szakpolitikai területeket is mert ha itt megnyitjuk a lehetőséget, hogy EGTC-t harmadik országgal is lehet létrehozni, nos a harmadik országok jellemzően az Unió külső határánál vannak, és akkor vagy előcsatlakozási, vagy más hasonló programban vannak, vesznek részt, tehát igenis itt az különböző szakpolitikai területek kapcsolódnak egymáshoz, és koherens megközelítést akarunk alkalmazni. Ez a harmadik módosító, itt a szó van az EGTC platformról. Itt van még egy másik félmondat is, amiért szeretnénk, hogyha bevon, be akarjuk vonni, amiért be akarjuk vonni a bizottságot, annak érdekében, hogy az egtc jobban tudjanak integrálni az EU ág, különböző ágazat specifikus szakpolitikáiba. Amit már korábban is mondtam, nem elég hogyha a strukturális alapokkal kapcsolatos szabályok számát csökkentjük, itt a régiók kívánságaira tekintettel kell lennünk. Természetesen örömmel veszem, amit a bizottság javasolt, hogy folytassuk az egyeztetéseket. Köszönöm szépen. Akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Május 31-e lesz a módosítók beadásának határideje, ahogyan ezt elmondtuk május 8-án. 10 percünk van a Hán biztos úrral való találkozóig. Ha nincsen senkinek semmilyen más megegyezni valója, illetve megbeszélni valója, akkor 10 percre felfüggesztem az ülést, és 11 órakor folytatjuk. Tehát 11-től biztos úrral való találkozóra kerül sor. Akik nem vettek részt a napirend megváltoztatásának megbeszélésén, szeretném elmondani mindenkinek, hogy háromkor az ITRÉ-vel közösen a kohéziós politika és a Horizon 2020 kapcsolatáról lesz egy közös meghallgatás, és utána délután pedig szavazók. Köszönöm. A biztos úr itt van. Szeretném szeretettel üdvözölni Johannes Hahn biztos urat. A jelenlévők és a nem jelenlévők nevében is, akik nincsenek itt, biztos nagyon komoly okok miatt maradtak távol. Fontos, hogy ezt a másfél órát, ami itt rendelkezésünkre a biztos úrral, kihasználjuk, és tisztázzunk egy sor kérdést. Biztos úr, felkérem, hogy tartsa meg előadását, és utána eszmecserét folytatunk. Öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy meghívtak ide a szakbizottságban. Nagyon fontos időszakban vagyunk, valamennyien, különösen számomra nagyon fontos, hogy a kohéziós politika reformjáról egyeztessek önökkel, és megbeszéljük, hogy hol is tart a reform. Hetek óta Európában zajlik a vita, az eszmecsere, hogy hogyan lehetne új növekedési impulzusokat adni az európai gazdaságnak. És néha megfeledkezünk arról, hogy a strukturális alapokkal már van a kezünkben egy nagyon jelentős növedelem serkentő eszköz. Barózó úr múlt héten az informális csúcs találkozón világosan fogalmazott, azt mondta, hogy a reform együtt kell, hogy járjon a beruházásokkal, és ebben az új alapok nagyon fontos szerepet játszhatnak. Ezt a szerepet a kohéziós politika akkor tudja betölteni, hogyha a célzottabban növekedésbe és új munkahelyekbe ruházunk be. A növekedésről nyíltan kell beszélnünk. Milyen eszközöket, hogyan akarunk erősíteni és amikor zajlanak a tárgyalások a kohéziós politika jövőjéről és a többéves pénzügyi keretről, akkor mindenre gondolnunk kell szeretnénk a növekedési politikát eh, a többéves pénzügyi keret eh, első fejezetében egyértelműsíteni. Tehát legyen ott egy világos jelzés, eh, hogy arról, hogy 2020-ig mennyi eszköz áll majd rendelkezésre a beruházásokhoz. Gratulálok a Regi szakbizottságnak, nagyon konstruktív egyeztetéseket folytattak a bizottság jogalkotási javaslatáról, és örülök annak is, hogy a tanácsban jól haladnak a tárgyalások. Ebben az összefüggésben szeretnék most tájékoztatást adni röviden arról, hogy hogyan tartanak a tárgyalások, és mi a bizottság, az Európai Bizottság hozzáállása. Az általános ügyek tanácsa április végén megvitatta azt, hogy hol tartanak a tárgyalások, stratégiai programozásról, az ex-ante kondicionalitásról, egyszerűsítési intézkedésekről, egyelőre nagyon konstruktív vita folyt, E, természetesen semmiről nincs megegyezés, amíg nincs mindenről megegyezés. Az Európai Bizottság most e, a tárgyalások során se a tanács, sem a parlament oldalán nem áll, hanem ahol a szerződések is kimondják, e, közvetítőnek tekinti magát a két másik intézménnyel kapcsolatban, és a szerződések őreként működik persze nincsenek igazából egyeztetések a jogalkotók köz, között, hanem az Európai Bizottság a saját jogalkotási javaslata alapján jár el. Ezt azért mondom, mert mindig felvetődnek kérdések az úgynevezett negotiating boxizzal kapcsolatban. Ez a soros elnökség instrumentuma, amivel a tanácson belül zajló egyeztetéseket tudja strukturálni, és ezt az Európai Bizottságnak el kell fogadnia. Az egyes boxokkal kapcsolatos kérdések azonban nem befolyásolják azt, hogy az Európai Bizottságnak mi a véleménye az egyes kérdésekről. Három pontra szeretnék kitérni, amelyek egyre fontosabbá váltak az eddigi tárgyalások során, és itt szeretnék, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy tisztázzam a dolgokat. Az összes struktúrális alapra vonatkozó közös stratégiai keret nagyon fontos az egész reformjavaslattal kapcsolatban. Kezdetől fogva különböző álláspontok voltak, a bizottság, illetve a két társ jogalkot jogalkotó eh, részéről a tekintetben, hogy mi ennek a jogi jelleg ennek a közös keretnek. Ez az eszköz eh, szükségszerű és hasznos. Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy az Európai Parlamenttel megvitassa azt, hogy legyen, készüljön egy melléklet a rendelethez. Ez a melléklet, és itt nagyon őszinte szeretnék lenni, a, nem teszi majd okafogyottá a végrehajtási rendelkezéseket. De mi értjük, hogy mit szeretne a parlament, és ezért a mellékletek kidolgozásáról, valamint a melléklet és a végrehajtási rendelkezések kapcsolatáról szívesen tárgyalunk annak érdekében, hogy minél előbb megegyezésre jussunk a parlamenttel. A bizottság néhány héttel ezelőtt javaslatot tett egy Code of Conductra, egy magatartási kódexre a partnerségi elv megvalósításának az összefüggésében. Meg vagyok győződve arról, hogy a programjaink annál sikeresebbek lesznek, minél inkább sikerül kötelező minden, minden partnert bevonni. A stakeholderek, az érintettek bevonása a parlament számára tudom nagyon fontos. Sajnos azt kell, hogy mondanom, hogy a tanácsban vannak fenntartások ezzel kapcsolatban. Kérem a parlament támogatását, hogy eh, az általunk eh, megcélzott eh, az állami, illetve nem állami szereplők erőteljes bevonására vonatkozó javaslat elfogadása kerüljön. Végül, hölgyeim és uraim, a jelenlegi vita arról, hogy mi a megfelelő egyensúly a pénzügyi stabilitás, illetve a növekedési impulzusok között, egy dolgot világossá tesz számomra. Még intenzívebben el kell gondolkoznunk arról, hogy a korlátozott forrásokat hogyan lehet optimálisan felhasználni. A tanácsban és itt az Európai Parlamentben eh, a koncentrációról, és a rugalmasságról folyó vitát én nyomon követtem. Emellett a tanácsban például vita van arról, hogy eh, az energiahatékonysági prioritásba kellene import, eh, integrálni a fenntartható eh, városi közlekedés eh, célkitűzését. Ezt tudjuk támogatni, míg a koncentrációt nem kérdőjelezzük meg, de hogyha a rugalmasság többet jelent annál, hogy a tagállamok és a régiók ennek kapcsán már azt tehetnek, amit akarnak a, a forrásokkal, és akkor nem sikerül egy kritikus tömeget létrehozni, ami biztosítaná azt, hogy fenntartható módon tudjunk hozzájárulni az innovációhoz, a növekedéshez, és elérni a fenntarthatósági célokat. És hogyha ez így lenne, akkor az egyik fontos célt nem sikerül teljesíteni. Ugyanis azt mondjuk, hogy a kohéziós politika növekedési politika, akkor célzottan oda kell beruházni, ahol növekedést tudunk generálni, és ahol majd a, a versenyképességünk is, amin áll vagy bukik a következő években a vállalatok, különösen a kis és középvállalatok az új energiapolitikák, a nagy energiaváltás kapcsán, a zöld és kék technológiák kiépítésével nagyon fontos prioritásokat kell, hogy megvalósítsanak, és hogyha megengedjük, hogy felhiguljanak, vagy túlzottan kibővüljenek ezek a prioritások, akkor a régióknak és a vállalatnak adott növekedési impulzusok csak korlátozottak, és maradnak, és végül is szükségtelenné válnak. Ezért végül is a strukturális politika láthatósága és elfogadása múlhat ezen, hiszen ahol a közös érdekünk az, hogy a politikának pont ezt a dimenzióját erősítsük, tegyük láthatóbbá, és ezáltal váljon robosztusabbá az egész politika. Mindezekről beszéljünk egészen nyíltan. Hogyan akarjuk lehetővé tenni a régióink számára, hogy a különböző szükségletekkel hogyan foglalkozzanak úgy, hogy ekközben az Európa 2020-as stratégia fő céljait, hiszen ez egy növekedési stratégia, ne tévesszék szem elől. Európának szüksége van a növekedésre, új munkahelyekre, amelyeket közös munkával tudunk majd elérni. Tehát dolgozunk azon közösen, hogy egy célzott, fenntartható beruházási politika legyen Európában és a régiókban. És kérem, hogy ne tévesszék szem elől ezt a szempontot, mert ez döntő, nem csak a politika sikere szempontjából, hanem végső soron eh, ahhoz is szükséges ez, hogy Európa ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben sikeres új startot tudjon venni. Köszönöm. Uh, Commissioner, I would like now to... Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a koordinátorok kapják meg a szót. Van Nistelrooy úr az első. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, biztos úr. Valóban időszerű és nagyon fontos ez a pillanat, egy-két megjegyzést szeretnék elmondani, és utána időt hagyni másoknak is. A legfontosabb gondolat valószínűleg az, hogy föl kell ismernünk, hogy a kohéziós politika és a többi eszköz mennyiben erősítheti meg a gazdaságunkat, és mennyiben járulhat valóban hozzá a környezethez, az emberek integrálásához. Az első kérdésem az, hogy nem vonakodunk-e túlságosan attól, hogy megmutassuk, mire is jók ezek az eszközök. Nem az a helyzet, hogy úgy gondoljuk, szerintünk mindenki jól látja és jól érti, hogy mit is teremt, mit hoz létre a kohéziós politika. Nem tudom, lehet, hogy nem jó tárgyalóasztaloknál ülök, de sokszor azt hallom, hogy hát persze, ez csak politika, nem felhasznált pénzekről van szó, és az egész politikát meg kellene változtatni. De azt hiszem, hogy a bizottság és a parlament között nagyon fontos az együttműködés, a koalíció, és fontos kérdéseket tisztáznunk kell karöltve, mennyiben járultunk hozzá a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. A jelenleg időszakban mit teremtettünk, mit hoztunk létre, mennyiben javítottuk a környezetet, Tehát az ilyen jellegű kérdések nem csak az RDF-re vonatkoznék, hanem a kohéziós politikára és a szociális alapra is. Lehet tehát, hogy itt némi tisztázásra van szükség. Aztán a második megjegyzésem a nem felhasznált alapokra vonatkozik. Tudna-e egyértelműen be tudnám mutatni egyértelműen, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Nagyon sokan nem értik az M plusz 2, M plusz 3, a kötelezettségvállás, a kifizetések, tehát az egész rendszer nem világos az emberek számára. Lehet, hogy a nemzeti szintű csökkentések idején ez nehéz feladat. Nehéz azt mondani, hogy Európának több pénzre van szüksége, és több pénzre van szüksége a kohézió területén, a 2013-as viták kapcsán. Tehát nem kellene esetleg konkrét statisztikákkal alátámasztani, tisztázni ezeket a kérdéseket. Ezek, ez két vitaindító kérdés volt, és mindemellett hadd mondjam el, hogy nagyon örültem annak, amit elmondott. Azt mondta, hogy nincsenek alkuk, a bizottság a saját javaslatait komolyan veszi. Tehát az általános szabályozás kapcsán nincs alkú az elnökséggel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ez azt jelenti, hogy a bizottság segítségével a július 9-i szavazás után valóban leülhetünk a tárgyalóasztalhoz, tehát nem csak arról van szó, hogy bizonyos fejezeteket lezártunk. Aztán az utolsó megjegyzésem az M, MMF-re vonatkozik. Nagyon fontosnak tartom, hogy egyértelműen fogalmazzunk, teljes társjogalkotó szerepünk van az egész csomag kapcsán, az egész szabályozási csomag kapcsán, és a felelősségünket, a hatáskörünket, illetve annak semmilyen részét nem szeretnénk feladni, amelyek bizonyos tárgyalási csomagba kerültek a tanácsnál. Ahogyan ön is elmondta, ezt az Európai Bizottság segítségével érintetlenül meg kell őrizni, hiszen ez a parlament alapvető joga. Bizonyára a többiek is hozzászólnak majd a vitához, de ennyit kívántam önnek, köszönöm. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olyan helyzetben vagyunk, amikor jelentéstevőként ugye elkészítettük az új rendelettel kapcsolatos jelentéseinket, és már helyét is el tudom mondani, hogy a bizottságnak a kohéziós politikával kapcsolatos jelentése egy jó eh, anyag. Ha változtatni akarunk, akkor nem abba az irányba kell elmenni, hogy a jelentésekben lévő egész architektúrát változtassuk meg. Természetesen a parlamentben és a bizottságnál is még vannak véleménykülönbségek a részletekkel kapcsolatban, de mindenképpen köszönöm a javaslatot, amit a bizottság elénk tett. Egy kérdésem van. Biztos úr, ön ismeri a mi javaslatainkat, ön is tudja, mint mi is, hogy vannak ezek a tárgyalási boxok, negotiating boxes, és ezeket kell megtölteni. Mi az ön véleménye, megítélése arról, hogy hogyan halad majd tovább a munka? Lambert is megemlítette, hogy mi ragaszkodunk az együtt döntési eljárással kapcsolatos jogunkhoz. Ön azt mondta, hogy mi ezt támogatja, mi támogat önöket minket ebben. Ez gyakorlatban hogyan fog ez kinézni? Örülnék, hogyha erről mondaná nekünk valamit ugyanis a tanácsban szó esett már olyan kérdésekről, amelyeket én is támogathatónak tartok. Ide tartozik például az a gondolat, hogy az operatív programokat összák két részre, és akkor így nagyobb lesz a rugalmasság, majd a támogatási időszak egészében. Ez nem érdektelen gondolat és minden bizonyjal a bizottság és a parlament nagyon gyorsan eljuthat majd odáig, hogy mit is tegyünk a Code of conduct -tal. Ma is már beszéltünk módosítók kapcsán erről, ezt támogatjuk. És örülök annak, hogy azt is hallottam öntől, hogy a bizottság hajlandó velünk tárgyalni a mellékletről. Ezt nagy örömmel tesszük meg, és remélem, hogy ez sikeres lesz. Ugyanis szerintem a közös stratégiai keret kapcsán Ugye az a célunk, hogy eldőljön, hogy mit akarunk kezdeni ezzel a jövőben. Persze vannak itt nehéz kérdések, performance reserve, aztán a makrogazdasági kondicionalitás, a több forráshoz való hozzáférés, ugye, de itt még nagyon sok konzultációra lesz majd szüksége. Van egy dolog, amit nagyon csodálkoztam, ezt most hagyd mondjam el egész őszintén. Már a szakbizottság előtt is kértem a kollégákat, hogy tegyünk világos különbséget két dolog között. A bizottság eh, még miért beszél mindig eh, megállapodásokról, és nem szerződésekről. Talán eh, ezt világosá lehet tenni. Mi szerződéseket akarunk egyértelműen, amelyek jogilag kötelezőek, a regionális és helyi hatóságokat is ilyen módon kell bevonni, a szerződések részeseivé kell tenni. Tehát szeretnénk ezt pontosítani, hogy itt tényleg contractsről legyen szó, és ne agreementsről. Ami az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokat illeti, ennek az eredménye nagyon fontos lesz és az nem rossz, hogy a tanácsban egyre többen megértik azt, hogy a kohéziós politikával egy olyan eszköz van a kezünkben, amelyel fejlesztési politikát, beruházási politikát lehet csinálni. Úgy tűnik, hogy az európai közvélemény is ezt kezdi megérteni, hogyha arra gondolunk, hogy az újságírók az elmúlt hetekben mennyire más kérdéseket tesznek fel, ebből is az látszik, hogy a kohéziós politikával már egy növekedés serkentő elem van a kezünkben, és ez kezd most már kifelé és világossá válni. Tehát meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a parlament követelményeit érvényesíteni tudjuk. Ez kicsit messzebb mennek, mint amit a bizottság javasolt. El tudom képzelni, hogy a bizottságot bizottság komoly támogatást kap, a kohéziós politika jelentősége nőni fog a jövőben. És hogyha ezt egy modern, megreformált kohéziós politikával akarjuk megvalósítani, akkor javasolhatjuk majd a források növelését is. Tehát itt egy olyan utat kell találnunk, aminek az eredményeképpen erő javul a kommunikáció közöttünk. Ivers Godmanis. Thank you. Uh, if, uh, I'll try to be shorter, but I, I want to split in two parts. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni, de két részre osztanám a felszólásomat. Az első dolog a jelenlegi helyzet, amely összekapcsolódik a jövővel. A probléma az, hogy a Költségvetési Szakbizottságban megpróbálunk tartalékokat, pénzügyi tartalékokat képezni az elkövetkezendő hét évre. És a probléma az, hogy a kohéziós pénzek tekintetében 5,1%-kal alacsonyabb a, lehet, a rendelkezésünkre álló pénz. Jó, hát ez nem olyan sok. Az, ha az európai eszközökre gondolunk, amik egyébként más fejezetben voltak a korábbiakban, lehetséges, hogy néhány tagállam csökkentést akar látni a költségvetésben. Ennek láttuk is az eredményét. Az első gondolat, amit itt most hangsúlyoznom kell Hán úrnak, az a rálok, azaz a fennálló kötelezettségvállalások kérdése. Lewandowski úr szerint ez körül több mint 2010 milliárd lehet. A második kérdés a kohézió. A szakbizottságunk, a Költségvetési Szakbizottság tagjai között nincs egyetértés a tekintetben, hogy a fennálló kötelezettségvállalásokat a rát hogyan kezeljük. Az első megközelítése az, hogy ez egy olyan pénz, amit nem fizettek ki egészen a mai napig, és egyáltalán nem is fizethetjük ki azért, mert valaki késlekedésben van. A másik vélemény az, hogy mindent a legutolsó fillérig ki kell fizetni és szeretném, hogyha világosan láthatnánk itt, az M plusz 2-vel, M plusz 3-mal van egy probléma. Reális az, hogy nem lesznek késlekedések? És ilyen a megmaradó rendelet ezt a problémát megoldja? A 2000-2006-os időszakból megmaradó pénz, ami egyébként a mai kohéziós alapba bekerül, ez megfelelően kifizetésre kerül? És akkor most van tartalék, vagy nincs tartalék? hiszen kezdődik az a játszma, hogy hát ez nagyon jó kis tartalék lehetne a 2000 mondjuk hetes költségvetésből megtartanánk egy kis pénzt, teljesen másról van ott szó, mint az egész az utolsó pillanatig várakoznak a tagállamok, hogy benyújtsák a számlát, de hát mondhatjuk nekik azt, hogy hát túl későn jöttek, akkor nem kapnak pénzt. De nagyon világosnak kell lennünk. Most akkor így kapjunk több tartalékot, legyen több tartalékunk a kö- kohézióra, vagy erre nincs lehetőség. Ezt meg kéne érteni. A rála kapcsolatban tehát óriási viták folytak a Költségvetési Bizottságban. És ugyanez a vita a topi a tematikus alapokhoz is hozzá kapcsolódik. 16 ország január 1-től nem fog kapni a kohéziós alapokból pénzt, és 8 a szociálistól nem. A likviditási problémák teljesen világosan látszódnak az összes ország esetében. És most már 2013-ra gondolkozunk előre. Hogyha megfelelnek a kifizetések, akkor meg kell változtatni a költségvetést, mert költségvetés módosítás nélkül ezt a problémát nem tudjuk megoldani, és tovább visszük az egész problémát 2013-ra, ha akkor sem tudjuk megoldani, akkor még tovább toljuk, és ez a lehető legrosszabb eset. És így ennek igazából a szép új kohéziós politikához semmi köze. A második gondolatom az ön javaslatához kapcsolódik. A biztos úr. Van, van a, a tárgyalási rubrikával kapcsolatban problémánk, hiszen itt mind arról beszélünk, különböző javaslataink vannak, hogy az egészet hogyan tudjuk javítani. Aztán persze más kérdés, hogy mennyi pénzünk lesz rá. De hát két dolgot el kell, hogy mondjak. A jelentéstevőink jó javaslatot dolgoztak ki. Hogyan tudjuk a kohéziót és a szociális területet összekapcsolni? Ha nem sikerül, akkor a válság, ami egyébként még mindig zajlik, még nincs vége, és nagyon veszélyes ebben a helyzetben makroökonomiai feltételeket szabni ex ante. vannak olyan nagyon jó bizonyítékokat tudnék felmutatni. 2009-10-ben nagyon rossz makrogazdasági számokat mutató országok, más területen viszont nagyon jól teljesítettek, és a régiók esetében is tudok ilyen példát mondani. Úgyhogy egy teljes állam makroökonomiai feltételekhez való kötése bizonyos a régiók számára nagyon káros hatásokkal járhat szerintem nem a megfelelő idő, hogy ezt most megfogalmazzuk. Ha most nem lenne válság, akkor lehet, hogy jó ötlet lenne. Hiszen ha jó időket élünk, akkor nagyon komoly feltételeket lehet szabni, de most nem ez a helyzet. Még a pénzügyi stabilitásra vonatkozó szöveghez is hozzákapcsoljuk -e ezeket az alapokat, pedig azok a szövegek még nincsenek is véglegesítve és így az a kockázat merül fel, hogy alulról fölfelé, és nem fölülről lefelé szabályozunk. A bizottságnak még mindig van 5% tartaléka. Hogyha rossz vagyok, akkor nem fognak kifizetni. 95%-ot kell teljesíteni, és utána a, a végső jelentést benyújtani, és hogyha az nem felel meg, akkor elveszítem a fennmaradó 5%-ot de ezt az 5%-ot a pénzügyi tervidőszak közepére kellene tenni, mert ez azt jelenteni, hogy az országok és a régiók megpróbálják ezt a kockázatot elkerülni. És sokkal egyszerűbb és kevésbé komplex projekteknek indulnának neki. A komplex projekteknél van az a kockázat, hogy nem tudnak minden feltételnek megfelelni, és elveszítik az 5 ot És szerintem, hogyha egyszerűbb lenne a programjuk, akkor ez a kockázat csökkenne. De hát az egész rendszer végső soron nem fog, ha így hagyjuk, akkor nem fog növekedést biztosítani. Elnök, most biztos úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon a kérdésekre. Ehm, ich, ich kann das ja kurz machen. Röviden is tudok válaszolni. Elkészítünk majd egy összegzést önöknek arról, hogy a strukturális alapok a közelmúltban, illetve jelenleg mit teljesítenek, hogyan járulnak hozzá a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. Újra és újra van valami, amit tisztázni kell, az unused funds, a fel nem használt források itt a szakértők azt mondják, hogy ne az unspent szót használjuk, az el nem költöttet, hiszen tudjuk, hogy ezeket a pénzeket valamihez hozzárendeltük, van költségvetésük, tehát ezek nem csak ott valahol lebegő pénzek, Megpróbáljuk azonban az operatív programokat úgy módosítani, hogy egyik költségvetési fejezettől át lehessen csoportosítani eszközöket máshova, eh, ahol célzottabban fel lehet használni, tehát egyik területen nem használjuk föl, másik területen túl sok mindent kellene megvalósítani, tehát legyen ilyen átcsoportosítás. És az elmúlt évben, vagy az elmúlt két évben több mint száz programban volt ilyen módosítás, összességében 17 milliárd értékben. Az elmúlt néhány hónapban majdnem 8 milliárdot tettek ki ezek az átcsoportosítások. Barozó kezdeményezése, ami az ESZÁ-ra is vonatkozik, és most már az ERFÁ-ra is, azt fogja eredményezni, hogy további 5-8 milliárdot kell majd átcsoportosítani a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem céljaira, illetve a KKV-k segítésére. Nincsenek egyébként alkúk a tanács és a parlament között erről. Következő kérdés, tárgyalások a parlament és a tanács között azt hiszem, hogy ez az önök szakbizottsága is részese a parlament, illetve a tanács közötti tárgyalások egész struktúrájának. Nem tudom egészen pontosan, nem ismerem ki magam abban, hogy ö, hogyan zajlanak konkrétan a tárgyalások a parlamenttel, de ezt tudom, hogy a regi szakbizottság a parlamenten belül fontos szerepet játszik ebben partnerségi szerződések kérdése. Itt megint csak a tanács szeretné ezeket agreementnek hívni, megállapodásnak, de mi ezt szerződésnek tekintjük, azaz contractnek, de hát úgy láttuk, hogy itt talán nincs is nagy különbség a contract és az agreement között. Mi úgy értelmezzük, és aztán fontos, hogy a contract mindent lefed. Azaz nem fogadnánk el például azt, hogy a e, partnerségi megállapodások tartalmi elemei ne legyenek részesei ennek a megállapodásnak vagy szerződésnek. Tehát ha például kérünk egy beruházási stratégiát, akkor a mi értelmezésünkben az nem lehet, hogy e, egy, egyfajta mission szerepeljen csak egy ilyen küldetés megfogalmazás, ez nem elég. Ahhoz, hogy a stratégia, tartalma a stratégia tartalma is benne kell, hogy legyen kifejtve ebben a partnerségi megállapodásban, és akkor szívhatjuk szerződésnek is. Aztán itt van a RAL ügye. Hát őszintén szóval itt van egy csapda, ugyanis ha nem kapunk meg egy jó költségvetést, akkor halasztjuk a kifizetéseket, és így keletkeznek a ralok, és akkor utána károsztatnak minket azért, hogy megneveltük a ralokat. Ezért világossá kell tenni, a tagállamok felé ezt meg is tesszük, kérjük sokszor a költségvetési módosítást, máskülönben olyan helyzet alakulnak ki, amiről nem is beszélt. Szóval szeretném teljesen világossá tenni azt is, hogy bár néha használják tagállamok ezt az érvet, előszeretettel a pénzügyminiszterek, de nincs segítsen a felfüggesztések vagy a fizetések megszakítása, illetve a likviditási problémák között kapcsolat. Ezt határozottan szeretném leszögezni hogyha fel kell függesztenünk, vagy meg kell szakítanunk kifizetéseket, akkor ennek valamilyen hiányosság az oka, de nem az, hogy cashflow vagy likviditás problémák merültek fel. Performance Reserve, teljesítménytartalék, azt hiszem, hogy erről már sokat beszéltünk. Mi azt mondanánk, hogy a az időszak kétharmadában legyen egy ilyen félidős vagy közbenső felülvizsgálat, és azután pénzeket ki kell fizetni. Értem az aggájaikat, és tudom, hogy van ez az ér, miszerint a teljesítmény tartalék talán visszaveti néhány tagállam vagy régió ambícióit. De pontosan ezért van szükség olyan partnerségi szerződésre, amely lefedi az egész tárgyalási folyamatot, és akkor nem lehet ilyen ügyeket találni, vagy exit stratégiát, vagy olyat javasolni, ami kevésbé ambiciózus, mint amire szükség lenne. Ezért szerintem a teljesítménytartalék egy szükséges ösztönző a tagállamok, a régiók számára. Fontos, hogy elérhessék a céljaikat. Köszönöm. Still have two coordinators. Um... Köszönöm. François Alfonzi kapja meg a szót a zöldek részéről koordinátorként, aztán pedig a másik koordinátor. bonjour. Köszönöm, jó napot kívánok, biztos úr. Először is támogatjuk azt, hogy mennyire határozottan tárgyal hogy a kohéziós politika 2014 és 20 között központi elem legyen az európai szakpolitikákban. A kohéziós politika számunkra bizonyítéka annak, hogy a válsággal szembeni fellépésnek a legjobb módja az, hogyha Európában rendelkezésre bocsátjuk azokat az eszközöket, amikkel ki tudunk lábadni a válságból, úgy, hogy a partnereket, a helyi hatóságokat, a helyi hatásköröket nem sértjük, hanem innovatív politikákat próbálunk európai szinten bevezetni. Ma a frakcióm nevében is mondhatom ezt, kollégáim nevében, a kohéziós politikákat megvédjük, a több éves pénzügyi kereten belül prioritásnak tekintjük ezt. Azt is szeretem volna elmondani, hogy az ő javaslata és biztosként való fellépése lehetővé teszi, hogy most itt tartsunk. Ez a dokumentum már is tartalmaz olyan pontokat, amelyekről még vitáztunk néhány hónappal ezelőtt. Ez az új architektúra az átmeneti régiókat is figyelembe veszi a kohéziós politika szempontjából. Nagyon fontos az, hogy együtt találjuk meg azt, a legjobb módot, amivel ezt az érdekes javaslat csomagot sikere tudjuk vinni. Van néhány pont, amit nem tudunk olyan teljes szívvel támogatni. Először is én egy szigetről érkezek. Más szigetek is vannak Európában, ahol hasonló érzések bontakoztak ki, hogy a bizottság a jellegzetességeinket nem veszi figyelembe ezt az értetlenséget szeretném most közvetíteni ön felé, amit mi érzünk sokan. A másik, a támogatások makroekonomiai feltételekhez való kötése. Tudom, hogy gyakran állami szinten jelennek meg ezek a javaslatok, de szerintem ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez inkoherens megközelítés. Nem lesz ettől hatékonyabb az rendszer, nem fogja megóvni bizonyos tagállamokban, ahol egyébként a, a államháztartás nehézségekbe, nehézségekkel néz szembe, nem fogja megoldani a problémákat, sőt további nehézségeket fog okozni. Gondoljunk Görögországra. Itt hosszú-hosszú időszak el előttünk, 2020-ig még sok minden fog történni gazdasági tekintetben is, politikai tekintetben is sok minden történhet. Ezért nagyon fontos, hogy ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, hogy akadályozzuk az európai közpolitikák hatékony működését. Felhívnék arra, hogy akkor, amikor ezeket az európai politikákat sikerül kiegyensúlyozni, akkor hatékonyabb lesz a gazdaság is, és ezért nem lesz szükség ezekre a gazdasági előírásokra. Köszönöm François Fonzinak, és Olgyi Flaszák következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem nyitottságát, illetve személyes kötelezettségvállalását, abban is, hogy a városi dimenziót támogatja, hiszen a területi beruházásokra, illetve a városi dimenzióra nagy pénzforrásokat fordítanak, és a városok rendkívül fontos szerepet vállalnak a partnerségi szerződésekben ezek megfelelő irányba mutató lépések, azonban bizonyos kérdéseket tisztázni kell. Az első kérdésem az 5%-ra vonatkozik, a városok számára alokált 5%-ra. Kérdésem pedig a következő, milyen projektek tartalmaz, tartoznak ide ebbe az 5%-ba? Ez volt az első kérdésem. Második, a KKV-knak nyújtott támogatás. Úgy érzem, hogy bővíteni kellene ezt a kategóriát, és nagyobb vállalkozásokat is ide kellene venni, nem lenne szabad senkit kizárni, hiszen a nagy cégek a fejlesztésbe és a kutatásba pénzforrásokat öntenek, és a KKV-k pedig alvállalkozók ebben, tehát kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmazni a fő kritériumnak annak kell lennie, hogy a projekt mennyiben járul hozzá a kohéziós célkitűzések megvalósításához, ez alapján kell elhatározni, eldönteni a támogatást, illetve hogy mennyiben járulnak hozzá a 2020-as stratégiához. Ami pedig a fenntartható KKV támogatást illeti, nem csak közvetlen támogatásra, közvetlen kifizetésre kellene gondolnunk, hanem az egész gazdaságot kell támogatnunk, illetve az előállítási lánc, a beszállítói lánc teljességét támogatni kell. Aztán ott van az áfajogosultság, az MFF, illetve a vidékfejlesztés. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye ezekről a területekről. És végül, utolsó megjegyzésem, Nehéz a tárgyalási pozíciónk, azért, mert ezeket a javaslatokat a bizottságnak a múlt év végén kellett volna benyújtaniuk, azonban csak márciusban születtek meg ezek, így nehezebb a helyzetünk, de remélem, hogy sikerül majd utolérni önmagunkat. Köszönöm szépen a jó együttműködést. Köszönöm. Most az egyéb felszólalók következnek, három percet kapnak, egy Stretter az Ja, vielen Dank. Das reicht mir auch aus. Ich möchte... Köszönöm szépen, három perc elég is lesz. Az utolsó a hozzászólás, az ön hozzászólásának az utolsó részéhez szeretnék kapcsolódni, biztos úr, ahol felhívást intézett a parlamenthez. Igen, mi elég szigorúan témához kötött kohéziós politikát akarunk. Igen, de hogyha megnézzük kicsit tüzetesebben a rendeletet, akkor azt látjuk, hogy néhány eszközt túl szigorúan kapcsolódik tematikus célkitűzésekhez, és nem veszik figyelembe, hogy a tematikus célkitűzéseket integráltan is lehet alkalmazni. Kicsit ne, elég nehéz a helyzet. A tanács most készített egy jobb javaslatot, amit mi zöldek tulajdonképpen támogatunk, hiszen ahogyan Flaszek kollega is elmondta, itt integrált megközelítést kell alkalmaznunk. Én örülnék, hogyha ön, mint biztos is ebbe az irányba menne. Tehát azt mondaná, hogy jó, egy prioritási tengelyen belül lehet konkrétumokat is meghatározni, de azért integráltan kell eljárni, tehát a különböző támogatási pontokat integrálni kell. Nagyon izgatottan várom a válaszát. Ja, zu den ähm, ähm a makroökonomiai kondicionalitásról azt mondanám, hogy elég sokszor beszéltünk már erről, hogy a makrogazdasági szempontok mennyire legyenek eh, feltételek. Ez az elem továbbra is eh, egy lehetséges intézkedésként azért megmarad, mert ez biztosítja azt, hogy eh, ezzel minden tagállamot elérünk ugyanis a szankciós mechanizmusok csak az euróvezet tagjaira vonatkoznak, és az igazságosság szempontjából ezért nem lenne helyes, többiek kimaradjanak. A hegyi régió kapcsán ugye folynak egyeztetések, de hadd utaljak arra, hogy a jelenlegi és jövőbeni rendeletek itt nagyon sok mozgásteret nyitnak, és így ezeknek a feltételeknek meg lehet felelni. Persze itt is további konzultációkhoz örömmel rendelkezésre állunk. Valószínűleg kollégának köszönöm, hogy utalt a városi dimenzióra. Egészen őszintén azt mondanám, hogy a tanácsban folyó egyeztetések során a városok dimenziója és a velük kapcsolatos pénzügyi kérdések megtárgyalása nem eredményezett nagy tapsvihart, inkább sok kritikus hang fogalmazódott meg. A tanács takarékosági lehetőségeket keres mindenhol. Én arra szeretnék biztatni, és azt támogatom, hogy ezt az álláspontot egyértelműen, ezt a részt egyértelműen támogassák. 5% kérdése. Most ez egy alsó határ, aminek az a célja, hogy integrált területi kezdeményezéseket lehessen finanszírozni. Mindenek előtt akkor, hogyha garantálni lehet azt, hogy túlnyomó részt, vagy szinte kizárólag a, az állam saját maga bonyolítja le a programot. Ez egy fontos elem. Tehát például kérte, hogy mondjak példát. Mondjuk egy elég lepusztult városrész újjáélesztéséről van szó, a példában. Itt különböző intézkedésekre gondolhatunk, lehet szó mondjuk szociális, egészségügyi, gondozási szolgáltatásokról, azután foglalkoztatási lehetőségek teremtéséről, és valószínűleg még ide kell vennünk a lakhatási helyzet javítását, sőt az energiahatékonyság is, vagy a, közösségi közlekedés is integrálható ebben. Tehát egy ilyen elég lepusztult város rész kapcsán, ugye ezt komplexen kell fejleszteni, és ez csak akkor működhet, hogyha különböző intézkedéseket, különböző területeken foganasított intézkedéseket alkalmazunk egyszerre egymáshoz kapcsolódóan. Másik kérdés a KKV-k, illetve nagyvállalatok ügye. Rögzítsük mindig, hogy a mi javaslatunk alapján ma is, és a jövőben is nagyvállalatokat, hogyha kutatás foglalkoznak, vagy energiahatékonysággal, akkor igenis támogathatók lesznek, mert ez core element a számunkra de hogyha nagyvállalatok a támogatást egyszerűen folyó működésre használnak, hát erre nincs szükség, és ez nem lenne célra vezető. Ezért tehát bizonyos területek a javaslatunk már ma is lehetővé teszi a nagyvállalatok támogatását. Vidékfejlesztés a következő. Itt megpróbáltuk nem utolsó sorban a közös stratégiai keret kapcsán világosá tenni, pontosítani azt, hogy mik a feladatok, jó, hát ki, volt egy kis csúszás a közös stratégiai keret bemutatásával. Nem titkolom azt sem, hogy ennek az volt az oka, hogy most először volt ilyen prezentáció, hát és minden, amire először kerül sor, annak kapcsán az időzítés, a az igények általában az elérhető nél egy kicsit nagyobb ambíciókat akarnak sokszor nem akarunk a minőség rovására gyorsítani, talán inkább a prezentáció tempója sérült azért, mert jobb minőségre törekedtünk, és a közös stratégiai keret nagyon fontos, hogy betöltse a célkitűzést, a kapcsolatos célkitűzéseket. Én mindig nyitott vagyok, hogy beszéljünk bármiről, csak amiatt aggódom néha, hogyha túl nagy vonalúak vagyunk. Ezt látják most is az egyeztetések során. Ugye még van egy sok minden rugalmasság és egyebek, amiket be akarunk vinni ebbe az egészbe, de úgy, hogy megmaradjon azért a koncentráltság, egymásnak ellentmondó komponenseket is. Az én célom mindig az, hogy megmaradjon a koncentráltság, amit célul tűztünk ki, de azért legyen valamennyi rugalmasság, különösen az a kapcsolatban, hogy egyes területeket a prioritásokhoz tudjunk kapcsolni. Itt van a Sustainable Urban Transport kérdése, fenntartható városi közlekedés. Természetesen ezt is tekinthetjük, tekinthetjük energiatékosság intézkedésnek, tehát oda lehet ezt beintegrálni. De amiről ön beszélt, azt hiszem a multifunds, a többszörös alapok eszközével lehet elérni, és kell elérni, anélkül, hogy ennek kárát szenvedje az átfogó célkitűzés. Albrecht. Albrecht képviselő kapszol. Négy kérdésem lesz, egy politikai és három technikai jellegű. Először a politikaival kezdeném, ha lehet. Mi a helyzet a kohézió barátai, illetve a jobb, hatékonyabb pénzköltés barátai kapcsolatában? Hogy néz ki ez a kép? a bizottság szempontjából kikap több támogatást. A mi szempontunkból ez a két dimenzió nincs konfliktusban, mert a kohézió barátainak fontos az, hogy hatékonyabban költsünk. Az ön véleménye a e témával kapcsolatban micsoda? A második kérdésem technikai jellegű. A megállapodás hiánya a költségvetési rendeletről szóló tárgyalásokban milyen mértékben van kihatással a jogalkotási munkára az ön szemszögéből? Az, hogy az 56. cikkről még nem sikerült megállapodni, mennyire van kihatással a jogalkotási folyamat dinamikájára? Aztán még egy kérdés, hogyha csökkentések lesznek a költségvetésben, és ezek a csökkentések nyilván kihatnak majd a kohéziós politikára is. Itt az a kérdés, amit egyébként sokszor feltettünk már, hogy ezeket a csökkentéseket hova lehetne beilleszteni. Talán a Connecting Europe Facility-be kéne és esetleg, ha ezt csökkentenénk, akkor óriási megtakarításokkal élhetnénk. 10 milliárdot nem tudunk megtakarítani, ez lehetetlen, de sokkal többet tudnánk megtakarítani ezekben az IKT régiókban. Tudom, hogy a, ez a bizottság politikai célja, de még ezzel kapcsolatban is vannak félreértések. Hogyan szeretnének általánosságban megtakarításokkal élni? Nekem lesznek majd az általános rendelettel kapcsolatban módosító javaslataim, amelyek a Connecting Europe Facility teljes mértékben kiveszik a rendelet hatája alól. És végül az utolsó megjegyzésem az ön ellenspontjára vonatkozik. Van egy kis összeférhetetlenség a között, amit egy oldalról a tematikus koncentráció alatt értünk, illetve a között, amit a másik oldalról a rugalmasság alatt értünk. Barozó elnök úr számos alkalommal beszélt arról, hogy válság idején arra van szükség, hogy gyors változás következhessen be, és ezt gyors átprogramozás követhesse. Ezért rugalmas eszközökre van szükségünk. Hogyha az eszközök nem rugalmasok, akkor ne tegyük őket még merevebbé azzal, hogy pántlikázzuk a rendelkezésre álló összegeket. Miről is van itt szó? Egy oldalról azt mondjuk, hogy a tematikus koncentráció, azaz a céljaink a módszerek tekintetében több rugalmasságot igényelnek. Hadd mondjak egy példát. Az én jelentésemben én azt javaslom, hogy csoportosítsunk át a tematikus koncentrációra, racionalizáljunk, és összpontosítsuk arra, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentjük például a, a közlekedés területén. Hogyha a valóságban mondjuk munkahelyeket akarunk teremteni, és ez a cél az annyira fontos, akkor érdemes végig gondolni, hogy ezeket a munkahelyeket a kisvállalkozások vagy esetleg nagyobb cégek fogják létrehozni. A kérdés az az, hogy itt most arra összpontosítunk, hogy munkahelyek szülessenek, vagy a KKV-k támogatására összpontosítunk. a megfelelő megközelítést kell kiválasztani, melyikre összpontosítunk. Aztán a koncentráció ügyében nagyjából egyetértettünk, de hogyha rugalmasabbak akarunk lenni, átprogramozni akarunk tudni, és a kedvezményezettek, illetve a tagállamok több szabadságot kapnak, nagyobb mozgásteret, ezzel kapcsolatban nincs ellentmondás. A kohézió barátai, a pénzügyi rendelet, a tematikus koncentráció, ezek voltak a témák, amiket érintettem. Tehát Bostinár úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. Nem véletlenül mondom azt, nem véletlen az, hogy amit most mondok, Albert kollégám mondandójának megfelel. Különböző politikai családhoz tartozunk, de mégis így van ez. A vitanyító megjegyzéséhez mondván, szeretném kiemelni, hogy vannak olyanok a bizottságban, akik a kohéziós politikát támogatják, vannak olyanok, akik pedig a jobb költést. Mi ezt a kettőt megpróbáljuk összevonni, ugyanazt a nyelvet használjuk, ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, és a kohéziós politika támogatásáért harcolunk, valamint kézzelfogható eredményekkel, eredményekért a közösségi, illetve regionális szinten. Ebből a kiinduló pontból szeretném elmondani önnek, hogy nagyon nehéz érteni azt, hogy a bizottság miért próbál egy ennyire semleges szerepet felvállalni a tanács és a parlament között, hiszen teljesen egyértelmű, napnál világosabb számomra, hogy akik a kohéziós politika mellett vannak, azoknak össze kell fogniuk, partnereként együtt kell működniük, ugyanazon a nyelven kell szólniuk azért, hogy végül is meggyőzhessék a tanácsot, hogy valóban növekedés érjünk el, munkahelyeket teremtsünk, fejleszteni tudjunk, ezt említette ön is, és a megszorító intézkedésektől átérhessünk a fejlesztésre. Így lehet csak Európát megmenteni, hiszen a megszorító intézkedések a közös projektünk az Európai Unió halálát jelenthetik. Köszönöm szépen azt, hogy kiváló együttműködésről tett tanúbizonyságot önnel, illetve a régió főigazgatósággal a jelentések kialakítása során. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. És végül, tisztelt biztos úr, Albrecht úr megjegyzését követve, hogyan látja a CF helyzetét? Hiszen egyrészt vannak olyanok, akik valóban ellenzik a CF-et a tanácsban, ezek nagyon fontos tagállamok, még nagyon sok olyan tagállam van, ahol uh, ellenzéki szerepet uh, vállalnak fel itt az Európai Parlamentben, azonban azt akarjuk, hogy a CF működjön, előnyöket hozzon, és a kohéziós politikának megfeleljen, nem pusztán TNT-ként éljen tovább. Valószínűleg ön is tudja, hogy vannak köztünk olyanok, akik többször megpróbáltak uh, valamilyen megállapodásra jutni közöttünk és a DG Move között. Azt kértük öntől és Kallasz biztos úrtól, hogy egy hangon szóljanak, akkor, amikor ezekről a kérdésekről beszélnek. Bizonyára ön is tudja, hogy Kalasz biztos úr az elmúlt napokban elmondta, hogy nem lesznek transferek, illetve ezek nem fogják érinteni a plafonértékeket. Hát ez hihetetlen vagy átkerül a pénz a kohéziós alapból, hiszen az én jelentésem erről szól, a rendeletről, vagy a pénz az égből potyan az ölünkbe, de ezt nem látom, ezt nem tartom valószínűleg, tehát akkor honnan jön majd a pénz, honnan jönnek a források? Hogyha a kohéziós alapokból, akkor feltételeket szeretnénk látni, kondicionalitást, amely a feszültségeket is oldani tudja. Kérem, mondja el, hogyan értékeli a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Nőnök tessékre következik. Sleeping, I'm sorry. Attól féltem már, hogy elaludt. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos úr. Nem, nem aludtam, csak telefonáltam, amiért elnézést kérek. Egy megjegyzésem lenne, és három kérdésem. Az Európai Bizottság a következő napokban, június 4-én tart majd egy egyeztetést a külső régiókról. Itt létezik a bizottságnak is egy közleménye, és a Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága is elfogadott egy jelentést a legkülső régiókról. Hogy teljesen őszinte legyek, el kell, hogy mondjam, hogy a bizottság tulajdonképpen nem olyan héten tartotta ezt az egyeztetést, amikor a parlament is részt vetett volna, hanem pont egy Strasburgi héten, így hogy mi nem tudtunk részt venni. Az, hogy olyankor tartották ezt a fórumot, amikor mi Strasbourgban üléseztünk, azt jelentette, hogy sajnos mi nem tudtunk részt venni a fórumon, aminek persze nem örülünk. És ez ellentmond az együttműködés szellemének is, ami pedig mindig létezett, és megvolt a parlament és a bizottság között. Ezt mindenképpen szerettem volna felemlegetni. Három konkrét kérdésem lenne. Az egyik az erfára vonatkozik. Ennek van egy ré, egy borítéka az északi területek gyéren lakott területei számára. 47 százalék, vagy egy, egy másfél millió 2012-re és szerepelt eredetileg, és most ez lecsökkent 970 ezerre. A versenyképességi régiók, a, rég, tulajdonképpen a leggazdagabb régiók a GDP tekintetében, ott a csökkentés 3%-os volt, tehát 55,5 millióról csak 55,2-re ment le. Nálunk pedig a külső régióknál 47%-os volt a csökkentés. Az egyik kifogás, amit felhoztak erre a csökkentésre, vagy egyik magyarázat, az az volt, hogy az abszorpció olyan alacsony volt a, akkor miért maradt 50%-os a társfinanszírozási arány, kérdezem én. Miért nem lehetett ezt eh, harmonizálni a 85%-os társfinanszírozási arányjal, amiről, ami és az ERFA esetében alkalmazni lehetne. Tehát ez a legkülső gyénelakott régiók esetében teljesen értelmezhetetlen számomra. Azután nagyon figyelmesen hallgattam, amit mondott biztos úr. A rugalmasság ez szerint azt jelenti, hogy a tagállamok és a régiók gyakorlatilag azt tehetnek, amit akarnak ezekkel az eszközökkel, és a fontos az, hogy a fenntarthatósági célokat elérjük. Ez igaz, de ami néhány konkrét borítékot illet, itt van egy olyan kötelezettség, hogy a finanszírozás 15%-a automatikus, a, koncent, a legfontosabb a koncentrációs célokra vonatkozzon. Eh, tehát az előre meghatározott témákhoz kapcsolódjon. De most az északi gyéren lakott területeket, eh, hát nyilván nem lehet arra kényszeríteni, hogy a megkapott pénzek 50%-át eh, ilyen célokra költsék. Örülnék, hogyha ezt fűzne mi magyarázatot. Elnök asszony, köszönöm. Biztos úr parancsolja. Olbricht képviselő úr. A tanács utolsó ülésén mm, én saját magam is megpróbáltam a kohéziós alap barátai, illetve a better spending, a hatékonyabb költés barátai között megpróbáltam közvetíteni, de egyébként sem látok nagy ellentmondást a két csoport között. Szerintem a better spending csoport is tulajdonképpen a kohézió barátja, és a kohézió barátjai is egyetértenek azzal, hogy hatékonyan kell elkönteni a forrásokat. Tehát itt el, egymással szembeállítják ezt a két csoportot, de nem szabad, hogy legyen ellenzé, ellentét igazán a kettők között. Ez az én álláspontom. Ami a költségvetési rendeletet illeti, itt valóban van egy kockázat, hogyha valami nem zárul le, akkor ezt majd a projekt végleges befejezése is megszenvedi. A shared management 56. cikke kapcsán remélem, hogy lesz megegyezés, és annak alapján tudjuk majd folytatni a munkánkat. A tematikus koncentráció kérdése, ezt, erre már, ezt már többször érintettük, hogy meghatározott témákra koncentráltunk. Hogyha egy projekthez több forrást kellene hozzá csoportosítani, akkor hát vannak bizonyos tartalékok erre. Talán jó lenne, hogyha rögzítetnénk, hogy mindig egyszerre csak egy ember beszél, mert így nehéz. Vannak olyan nyelvek, amiken egyébként is mindig hangosabban beszélnek. Tehát irányítási menedzsment szempontokból vannak nehézségek, hogyha egy projektet több forrásból akarunk, több alapból akarunk finanszírozni. Ezt a multi-fund approach kapcsolatban szerettem volna elmondani. Visszatérve az előző pontra, az én aggályom az, hogy a fejlettebb régiókban alap szolgáltatásokat támogathatóvá teszünk, vagy közlekedést bevisszük, akkor hát hamar eljutunk a lehetőségek határáig, hogy lesz-e pénz. Ugye fel tudnánk sorolni sok projektet, amelyek viszonylag kevés pénzt kapnak. Lehet, hogyha investálnánk egy útba, vagy egy projektre, akkor más projektek is jelentkeznének. Tehát itt a gyakorlatias megközelítés az, hogy azért bizonyos korlátok kellenek. Itt van a másik ellentét. KKV-k versus kontra nagyvállalatok. Nemzetközi koncernek is azt gondolják, hogy amikor ők megválasztják, hogy hova mennek, akkor három szempontot vesznek figyelembe van-e jogállamiság az adott országban, ahova beruháznának, mondjuk akarnak-e, vagy módosítanak-e visszamenőlegesen jogszabályokat, azután az általános keretfeltételek, és a harmadik a képzett munkaerő megléte. Ugyanis ha megnyitok egy új üzemet, akkor ugye nem arra van szó, hogy ott repülővel odaszállítom a munkatársakat, a dolgozók 99%-át ott helyben fogom alkalmazni. Tehát ez az a három paraméter, ami döntő számunkra. A támogatás, hát ez jó, ha van, nice to have, vagy nagy vállalat számára, de a három említett kritérium a döntő. Persze nem fognak nemet mondani, ha kapnak valami pénzt de hogyha korlátozottak a források, akkor ezeket ott kell alkalmazni, hogy tényleg szükség van rájuk, hogy rendbe lehessen tenni a dolgokat. És akkor a KKV-k versenyképességének az erősítése, az innovációs képességek erősítése nagyon hasznos de hogyha mondjuk az energiahatékonyság növeléséről van szó, akkor a társadalomnak eh, ez érdeke, és akkor ezt nagyvállalatoknak is fel lehet kínálni, de azért itt is eh, az a véleményem, hogy rulírozó alapokra van szükség, tehát újra feltöltő alapokra, hogyha Eh, hisz, eh, hiszen az energiahatékonyság növelésével költséget tudunk megtakarítani, ez eh, megint ebből nyernek valamit a vállalatok, ezért az a véleményem, hogy itt azért valamit fel kell kínálnunk a nagyvállalatoknak, és ott, ahol ez nekünk is valamennyiünknek érdeke. Azután a Connecting Europe Facility egész kérdés körével kapcsolatban Hát ezek nagyon komplex rendszerek, még további kapcsolódásokra van szükség, hogy ebből tényleg egy jó eszköz legyen. Ami most előttünk van javaslat, az világosan kimondja, hogy 10 milliárdot a jelenlegi költségvetés javaslatunk szerint 10 milliárdot a kohéziós alapból kell, hogy megkapjon a Connecting Europe eszköz, más korlátozás nincs, mert erről is folytak viták, és hát most ezt, erről lehet beszélni. A legkülső régiók. Hát elnézést kérek, én most eh, itt nem mondanám talán, hogy ütközés van, de azért eh, ugye hétfőn délelőtt volt ez a konferencia Brüsszelben, és hát igen, tudom, a Strasburgi ülés hét, az hétfőn délután kezdődik Strasbourgban, de talán lett volna lehetőség, hogy valaki mind a kettőn részt vegyen. Én egy helyet az autómban mindig fel tudok kínálni, több hely nincs, de hát el, ugye én is men, megyek Strasbourgba ilyenkor. Ami az ERFA költségcsökkentéseit illeti. Igen, a Special Allocations-nél volt csökkentés, de ugyanakkor tettünk egy javaslatot, hogy jelentősen növeljük meg a pénzt az együttműködés is sorra amit sok legkülső régió kért. Hát, hogyha ezt szembeállítjuk, akkor a csökkentés sokkal kevesebb annál, mint amit javasoltunk. Az 50 százalék, amit javasoltunk pántlikázásnál, ez elsősorban arra vonatkozik, hogy a legkülső régiókban a gazdasági tevékenységet hogyan lehetne bővíteni. Nekem tényleg az a célom, hogy az ilyen külső régiók gazdaságilag fenntarthatóan is önállóvá váljanak. És sok ilyen régióban ezt csak úgy lehet elérni, hogyha a gazdasági tevékenység spektrumát bővítjük, megnöveljük, és hogyha gazdasági monostruktúrák felől elmozdulunk sokszínű tevékenységi paletta felé. Ez a egy ilyen soft eszköz, egy puha eszköz, hogy 50 ot erre kell felhasználni. A társfinanszírozási arány, igen, egyetértek, erről még beszélnünk kell. Köszönöm, Johann Celler. Köszönöm, elnök asszony. Mindenki a növekedésről beszél. Úgy tűnik, hogy kísértet jár Európában. Most eh, növekedést teremtünk, hogy leküzdjük a válságot. De senki nem mondja meg, hogy hol legyen ez a növekedés, milyen módszereket alkalmazunk itt fellépünk, lelépünk a lépcsőkön, és tagállamok, akik még a kohéziós alapok és a strukturális alapokat lesz írni talán, most azt mondják, hogy igen, hát itt vannak a strukturális alapok forrásai, ebből majd csinálunk egy kasz kis növekedést. És ez tulajdonképpen a saját GDP-jüket egészíti ki. Hogyan akarjuk ezt megoldani? Hogyha a GDP csökkenését a bankszektor összeomlása okozta, vagy az, hogy az állami gazdasági tevékenység egy jelentős része összeomlott, mondjuk Spanyolországban az ingatlan szektor, vagy Franciaországban a, az autógyártás kezd összeomlani, és egyre több francia autót külföldön gyártanak. A Németországban lecsökkentették a eh, napenergia eh, állami támogatását, és emiatt nagyon sok vállalat csődbe megy. Pont olyanok, amelyek az új szövetségi tartományokban, az, az a, hátrányosabb helyzetű régiókban voltak. Tehát ezt mind látnunk kell. Ugyanakkor azt is felfedezhetjük, és látnunk kell azt, hogy itt van még 63 milliárd, amit elkölthetünk. Múlt héten Strasbourgban még a foglalkoztatási bizottság kollégái is azt mondták, hogy hát itt van a struktúrális alapokból megmaradt ez a 63 milliárd, ezt használjuk fel foglalkoztatási, oktatási programokhoz fiatalok számára aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy mit jelent fiatalok számára oktatási, képzési, foglalkoztatási programokat létrehozni, az tudja, hogy milyen sok szereplős játék ez, és mekkora finanszírozásra van szükség, ezt nem lehet így a, a kirázni, csak így a kis ujjunkból hogy mi történjen a strukturális alapok forrásaival. Ugye ön nagyon helyesen elmondta, csak ez jó lenne, hogyha ez a fejekben is leülepedne, meg kell határozni a támogatási időszakot. Itt nem vagyunk rugalmasak. A tagállamok, a régiók, akik rendelkezhetnek ezekkel az eszközökkel, el kell, hogy fogadják, hogy most eltérve az eddigi operatív programoktól más eszközöket kell, hogy felhasználjanak, mint amihez voltak szokva hogyha a strukturális alapokat akarjuk felhasználni növekedés generálására, akkor a centralizációra van szükség, akkor ezt el kell fogadni. Tehát a tagállamok ezt az eszközt úgy használhatják fel, hogy azon a területen, ahol gondolják, hogy növekedési impulzusra szükség van, ott kapjanak ilyen forrásokat, de akkor ez jelentse azt is, hogy a kohéziós és strukturális politika regionális jellegétől búcsút veszünk, vagy legalábbis ezt erőteljesen el fogjuk hanyagolni. És akkor ez mit fog jelenteni a, az kohéziós politika és a strukturális politika eddigi kezelésével kapcsolatban. Ugye eddig ugye van a rendelet, ami megadja az irányt, a tagállamok szintén ott vannak az operatív programok, eh, ahol szövetségi berendezkedési országok vannak, eh, ott eh, az operatív programok, mondjuk Németországban a szövetségi tartományok szintjén működnek, valószínűleg Ausztriában is, vannak ágazati programok, és ezek jelentik a következő 7 éves időszak cselekvési alapját, vagy hogyha hát az M plusz 2, akkor hát így számíthatjuk ki az időszakot. Persze a válságok nem tervezhetők, megvannak az okai, de gyakran ott és olyan időpontban törnek ki, ahol erre nem lehetett számítani, viszont reagálnunk kell, és akkor a strukturális és kohéziós alapok korábbi működtet működtetését át kell alakítani, hogy egyre inkább egyfajta válságkezelő alappé váljanak, alappá váljanak. Hát aktuálisan én nem látom, hogy len, meg lenne a pénz a beavatkozásra. Jövőben kérdés az, hogy ilyen válságkezelő alapokat akarunk elétrehozni a strukturális és kohéziós alapokból, vagy pedig továbbra is az a célunk, hogy a gazdaságilag gyengébb, az európai átlag alatt lévő régiókat konvergáljuk, tehát felhozzuk az átlag, az európai átlag szintjére, vagy a fölé, hogy ne maradjanak gyengébbek. Ezt az alap, ezt az elvi vitát le kell folytatnunk. Itt Finkler kollégával beszéltünk az előbb arról, hogy az NDK-ban korábban minden vezető keletnémet politikus azt mondta, hogy a szociális és a gazdaság politika együttes erősítése az egyetlen cél, hát sajnos ott nem sikerült. Kedves kollégák, a lista egyre hosszabb, és most mindenki rövid időre fog szót kapni. Vladimir Manka. Tisztelt biztos úr! Vannak ahhoz, hogy a régiók növekedjenek, az infrastruktúrába kell, hogy beruházanak, más régióknak szofisztikáltabb projektekbe kell beruházniuk. A saját országom egyik önkormányzó régiójának elnöke vagyok. Szeretnék egy példát mondani önnek, ami a közúti infrastruktúrát illeti. Egy nyilvános tenderezési eljáráson kell keresztül menni, tervezési felmondom, kb. két évet vesz ez igénybe, és valahol azon az adott közúton valamilyen hiba történik, károsodás történik, és bár a tenderezési folyamat megfelelően zajlott, és a legjobb az értékelés, mégis, hogyha eltérünk a projektől, és megpróbáljuk az útkárosodást korrigálni, akkor ez az eltérés nem elfogadható kiadás. És több tucatnyi példát mondhatnék még ilyen merev, merevségre. Második megjegyzésem, nincs semmilyen elemzés, amely fölmérné, hogy milyen korlátokkal kell szembenézniük azoknak, akik az Európai Uniós forrásokhoz kívánnak hozzáférni. Gondolok itt az elmúlt két-három év értékelésére megnézni, hogy a kérelmezőknek milyen tapasztalataik voltak. Tisztelt biztos úr, elmondta, hogy milyen fontos a közös stratégiai keret a strukturális alapok esetében, és teljes mértékben egyetértek önnel. A kérdés az, hogy a közös stratégiai keret felvállalja-e azt a szerepet, legyen-e olyan szerepe, hogy meghatározza az eszközöket, a mechanizmusokat, amelyek a 2020-as stratégia megvalósításához vezetnek. Hiszen szerintem ez a közös stratégiai keret lényege, szerepe, a kérdés pedig az, hogy a közös stratégiai keret foglalkozzon a legfontosabb kérdésekkel, a legfontosabb tevékenységekkel, hiszen ezeknek tükrözniük kell az egyes régiók szükségleteit, illetve az egyes területek igényeit. Annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia növekedési célkitűzéseit meg lehessen valósítani. Az európai szociális alapok minimális minimális megosztottságának, minimális részének meghatározása helyese, hiszen azt hiszem, hogy itt a régiók szükségletére kellene figyelembe venni, tehát egy differenciált megközelítést kellene alkalmazni. Jobb lenne tehát, hogyha nem az egyes ajánlásokat követnénk a, a tagállamok esetében, hiszen gyakran ezek nem tükrözik a prioritásokat, a tagállamok prioritásaikat, amik még ráadásul változnak is idővel. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta, gracias, comisario. La mia... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak is, hogy itt van. Egy nagyon aktuális kérdésem lenne. Az önök jelen, az ön jelenléte május 6-án az országomban, Spanyolországomban, Spanyolországban. Nagyon komoly ö, média figyelmet keltett a dolog, hogy azt vártuk, hogy jó hírek fognak érkezni, ugyanis az volt a gondolat, hogy 100 milliárd eurót, 1 millió eurót, bocsánat, fognak a fiatalok problémáinak megoldására költeni. A fiatalok nagyon küzdenek jelen pillanatban Spanyolországban. Néhány hete dolgozom már ezen az ügyön, beszélgetek fiatalokkal, akik megpróbálnak az Európai Szociális Alapból olyan eszközt faragni, ami felhasználható erre a célra. A szakértők februárban jöttek Spanyolországba, együttműködnek a hatóságokkal, és az volt a cél, hogy az alapok felhasználását javítsuk, különösen a szociális alapét Spanyolországban. Mik voltak a konklúziók? Ez érdekelne. A másik pedig Szeretünk volna elfogadni egy határozatot, egy, egy összegű kifizetésről, amivel a fiatalok helyzetén javíthatnánk. Beszéltünk itt sokat a KKV-kről és más szociális jellegű szervezetekről, de ezek a szervezetek igazából semmilyen információt nem kaptak, pénz sem érkezett számukra, úgyhogy szeretném, hogyha ön tisztázná ezt a helyzetet. Nagyon sok jó híret kaptunk, hogy a fiatalok számára új munkahelyek helyeket fognak teremteni, de még nem történt semmi. Köszönöm, mondja Smatula úr. Szeretném felhívni a figyelmüket egy pontra. Amikor ez a válság megkezdődött, akkor itt az európai intézményekben rengeteget beszéltünk a támogatási intézkedésekről, az ötönzőkről, egyszerűsítő intézkedésekről a régiók számára, és a nehézségekkel küzdő területek számára, akik a kohéziós és szociális alapok felhasználásában nehézségekbe ütköztek. De mi mindig nem lábaltunk ki a válságból, és fel sem tudtuk mérni a hatásait. Egyre többet beszélünk a szankciókról, a makrogazdasági feltételekről, az alapok csökkentéséről. Erről most már többet beszélünk, mint másról. Az államok és a régiók, amelyek finanszírozást veszíthetnek, például a kohéziós alapból, ez nem fogja megoldani a problémájukat, hanem még nagyobb problémákat fog okozni. Úgyhogy biztos úr az a kérdésem, hogy látja ezt a kapcsolatot. Egy oldalról támogatni, ösztönözni, stimulálni kell ez ugye a kohéziós alap célja, és más ott vannak a szankciók és csökkentések. Milyen kapcsolatot lát? De vreme s-a referit, nu, a, nu cred că a pus întrebarea. És uh, már a korábbiakban is beszéltünk még egy dologról, de szeretnék további információt kapni a kettes mellékletről, amely nagyon ellentmondásos, nagyon sok vitát gerjesztette a tagállamok és a bizottság között, alapjában véve a mechanizmus részleteit szeretném világosabban látni. No, to zakončím a nadviažem na to, čo povedal pán Celer. Köszönöm szépen, egy nagyon rövid kérdés tennék föl, és ez kapcsolódik ahhoz, amit Celer úr elmondott. Egyet is értek vele. Biztos úr, a kérdésem a következő. Nem gondolja-e, hogy eljött a megfelelő pillanat arra, hogy egy jogalkotási keretet hozzunk létre a rugalmasság érdekében. Beszélt a rugalmasságról, és bizonyos kérdőjeleket is megfogalmazott. Nos, egy példát szeretnék megosztani önnel. A közös stratégiai keret ről beszéltünk 2006-ban, a 2007-es 13-as időszakról, akkor fogalmunk sem volt arról, hogy milyen válság elé nézünk. Akkor 2006-ban nagyon sok fontos dokumentumot elfogadtunk, a 2020-as stratégiát, illetve más irányelveket és stratégiákat, amelyeket a tagállamok alkalmazhatnak a strukturális alapok révén. Nem minden tagállamnak vannak olyan operatív programjai, amelyek ezekre a legfontosabb tevékenységekre összpontosítanának, amelyekről később kiderült, hogy, hogy létfontosságúak. Ez a rugalmassági keret lehetővé tenhetné a tagállamok számára azt, hogy újra átcsoportosítsák ezeket az alapokat. Biztos úr, szó. Köszönöm szépen. Hálás Celler úrnak azért, hogy azt mondta, mindig meg kell ismételnünk, hogy nem hullanak pénzek alá az égből. Valóban itt arra van szükség, hogy a tagállamok és a bizottság működjenek együtt, és így tudunk változtatni dolgokon. De fordítva, szeretném jelezni a következőt is az utolsó hozzászóláshoz kapcsolódóan. Mi elég rugalmasak vagyunk, ezt sokszor bizonyítottuk azzal, hogy hogyan reagáltunk új fejleményekre. Még az elődöm alatt 2009 vagy 2010-ben tehát ebben a két évben az előleg fizetések száma 7 milliárd euróval nőtt. Pontosan azért, hogy egy válságos helyzetben így segítsük a likviditás bővítését bizonyos országokban és módosítottunk programokat. Tehát természetesen egy programozási időszak elején kell valami elképzelés arról, hogy hova akarunk elérni, itt együtt kell működni, és szerintem ebben egyetértenünk, egyetértünk. Másrészt viszont elég nagy rugalmasságra is szükség van ahhoz, hogy ez alatt az időszak alatt tudjunk reagálni a fejleményekre. Csak egy dolog nem szabad, hogy változzon, azaz dolgoznunk kell a versenyképesség javításán, illetve először is azon, hogy csökkentsük az ellentmondásokat a gazdaságban, javuljon a versenyképesség, és harmadsorban biztosítsuk az álláshelyeket, hozzunk létre új álláshelyeket. Tehát le, lehet rugalmasan reagálni, de a nagy célok megmaradnak. És nem számítok nagyobb centralizációra a megközelítésben. Szerintem jogosan saját érdekünkben és az európai adófizetők érdekeire figyelve is fontos az, hogy a források elköltésekor jobban figyeljünk a hatékonyságra, mint a múltban, ahogy ezt megtettük. És a hatékonyság ellenőrzése történhet a régiók szintjén hogy most a források elköltését és a célzottságot, hatékonyságot jobban vizsgáljuk, azt szerintem nem mond ellen a regionális megközelítésnek, ez mindössze következménye annak az útnak, amelyen elindultunk, és ahogy akarjuk tovább fejleszteni ezt a politikát. Az én percepcióm tehát a strukturális alapokkal kapcsolatban nem az, hogy itt most válságkezelő alappá alakítsuk ezeket, hanem az, ami mindig is volt, ezek olyan alapok, amelyek a tagállamok, a régiók struktúráját tartósan, hosszú távon tovább fejlesztik, azzal a céllal, hogy javuljon az ott élő emberek életének a minősége. És valami, amit megtanultunk a múltban, és már ennek az időszaknak az elején is felismertük azt, hogy ha csak infrastruktúrába ruházunk be, az túl kevés. Olyan országok, mint Spanyolország vagy Görögország elég sokat ruházták be az infrastruktúrába. Különösen Spanyolország, ugye ezek a nagysebességű vonatok, minden gyönyörű, de véleményem szerint a múltban megfeledkeztek arról, hogy például a e, gazdasági alap e, sokszínűségébe investáljanak, tehát sokféle területen. E, több tagállam megpróbálta ezt már anticipálni, és megpróbálta ezt, ezt jobban csinálni, és néhány ország igazat ad nekünk, hogy ezek az országok lényegesen több forrás kapnak, mert sokkal szélesebb, nagyobb területen tudják ezeket a forrásokat felhasználni, tudnak beruházni. Igen, hát egyfajta minimális allokációt rögzítettünk a szociális alap számára, a régiók szintjén. A bizottság úgy gondolja, nagyon fontos itt biztosítani, hogy egy minimális részt ebbe investálnak, ami persze nem, lehet, nem jelenti azt, hogy ennél többet nem lehetne itt beruházni ezekre a célokra. Ez a javaslatunk, és emellett kitartunk, hogy a konkrét országokra vonatkozó ajánlásokról is szóljak. Itt sem látok ellentmondást, és ezt szeretném most itt megragadni az alkalmat és leszögezni. Nem gondoljuk azt, és nem is fogunk úgy eljárni, hogy az éves ajánlások alapján állandóan azt gondolnánk, hogy át kell írni a programokat. Nem. Itt arról van szó, különösen a kezdetben, hogy ezeket tartsuk tiszteletben, és hogyha a nagy változásokra van szükség egy, egy időszakban, mert valamilyen új kihívások jelentkeznek, és erre reagálni kell, hát akkor ezt meg kell tenni. Még egyszer Maska kollégának mondom, a múltban azt hiszem elég rugalmasságról tettünk tanúbizonyságot de azért szeretnék különbséget tenni a között, hogy rugalmasság azt jelenti, hogy minden lehetséges, vagy pedig, hogy rugalmasság azt jelenti, hogy reagáljunk a dolgokra, esetleg szigorítsunk, vagy lazítsunk, de közben ne veszítsük el az alapcélt szem elől. Röviden még Spanyolországról amit ugye múlt héten meg tudtam állapodni a spanyol kormányjal, most ez egy olyan megállapodás volt, amely kohéziós alap 2000-2006-os időszakának a lezárását jelentette, és így gyorsabban tudunk új friss pénzeket adni Spanyolországnak. Itt a kihívás az, hogy ez a pénz nem kötődik a strukturális alapokhoz. Amikor tárgyaltam a pénzügyminiszterrel és a gazdasági miniszterrel, akkor világosan kifejtettem, hogy én azt szeretném, nem én, mint Hán, hanem általában azt szeretnénk, hogy ezeket az eszközöket a strukturális alapok keretében használják fel, de, de nincs jogi kötelezettség ami a Barozó terv átalakítását illeti, itt jelenleg tárgyalunk a spanyol kormányjal egy összegről, ez 900 millió, 1 milliárd euró között lesz, és remélem, hogy viszonylag hamar le tudjuk ezt zárni, és le tudjuk tenni a konkrét javaslatot arra nézve, hogy hogyan kell módosítani akkor a programokat. A makrogazdasági dimenzióról még egyszer. Azt gondolom, hogy például az adóztatás minősége nem érdektelen abból a szempontból, hogyha valahova beruházok, akkor ez mennyire lesz fenntartható, mondjuk tekintettel arra is, hogy az állam pénzügyei mennyire vannak rendben. Itt összefüggnek egymással a dolgok, és a politikánkat is ez bizony érinteni fogja. Köszönöm, biztos úr. Még remélem, hogy 10 másodpercig itt maradnak velünk a tolmácsok. Körülbelül 6 hét múlva szavazunk majd a raportőrünk mandátumáról, aki majd részt vesz az intézményközi egyeztetéseken, és az elmúlt két évben az világossá vált, hogy nagyon hasonlóan gondolkozunk, és valamennyien közösen a lehető legjobb kohéziós alapot akarjuk. Persze vannak véleménykülönbségek az eszközök részleteivel kapcsolatban, de biztos, hogy nagyon jó tárgyalásokra kerül majd sor a nyár után. Hogyha addig már nem találkozunk, akkor nagyon jó nyári szabadságot kívánok. Aztán a bizottság is be, bezár egy időre, úgyhogy azért el tud menni nyaralni. Hát azt hiszem, hogy még nyár előtt még fogunk találkozni, talán nem hivatalos keretekben. Elnök azt mondja, megköszönni a tolmácsok munkáját, háromkor folytatjuk. Ah,